Good afternoon, colleagues. Um... Jó napot kívánok, kedves kollégák! A 17-es ponttal kezdjük ma délután, és itt van a képviselőtársunk is, aki kérte ezt a napirendi pontot, úgyhogy el is kezdhetjük. Ma délelőtt kaptak egy levelet, amit Matthijs Rita nekem címzett az általános visszafogadási kérdésben a képviselők kérésére. Ezt kiosztottuk ma délelőtt, és most pedig erről a kérdésről vitát fogunk folytatni. December 5-én volt egy eh, vita a DG Home eh, főigazgatójával, eh, Rutte kollégával, az EU visszafogadási egyezményeiről, konkrétan a most folyó folyamatokra kitekintve. Sajnos Rutte úr nincs ma velünk, de Simon Moji úr itt van. A LIBE koordinátorai közben az EU és Máli köztársaság közötti működési mechanizmusokról is kérték, hogy tájékoztassák őket. Az EP jogi szolgálata is itt van a teremben, és szívesen hozzászólnak ők is. nem is szaporítanám a szót, hanem Mordú urat megkérném, hogy tartsa meg a tájékoztatóját, és utána vitát tartunk. Tessék, Mordú úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak, mielőtt a napirendi pont tartalmi részéről beszélnék, hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok, hogy alkalmat kaptam arra, hogy eljöjjek és megosszam az információkat, amelyek az Afganisztánról és Máliról szóló vitával kapcsolatosak az úgynevezett Joint Way Forward kezdeményezésről Matthiasszal decemberben folytattak önök eszmecserét, az igazgató úr a visszafogadási egyezményekről általában beszél, de kevés idő volt, ezért most itt vagyok újra, illetve eh, tegnap este, ma reggel egy részletes áttekintést eh, küldtem önöknek a eh, visszafogadási egyezményekről. Hadd kezdjem a a Máli és az Európai Unió közötti mechanizmusról, ami most működik a visszaküldésben. Mint tudják, Nyugat-Afrikából rengeteg Mali állampolgár érkezett 2016-ban több mint 10 ezer Olaszországba, 6 ezer érkezett 2015-ben, ez is jelentős Máli nem feltétlenül fogadta vissza a jogellenes Európában tartózkodókat a múltban, ezért természetesen megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy egyes országok, így Máli sem akarnak hivatalos visszafogadási egyezményt kötni belpolitikai Um, szempontok miatt, mert nagyon kényes a e, kérdés a közvélemény e, felé. Annak ellenére, hogy az EU e, kérése ellenére nem kezdődött meg a visszafogadási tárgyalás, a Kotonú Egyezmény 13. cikke alapján, a Kotonúi Egyezmény 13 cikkének a betartását elvárhatjuk. Nem minden partner ország tulajdonít igazán jelentőséget ennek a cikknek. Azt tapasztaltuk, hogy egyes partnerországok hajlandóbbak egyre hajlandóbbak együttműködni eh, velünk egy informális mechanizmus keretében. Hét ország évek óta ezt teszi, és a bizottság az EU eh, tollonc akció eh, tervének alapján, amit 2015. szeptemberében fogadt jutottunk el, önkéntes, informálisabb megállapodásokat próbál alkalmazni. Tehát ilyen összefüggések között, ilyen háttér mellett próbáljuk a, az úgynevezett standard működési eljárást alkalmazni Malival leginkább adminisztratív eljárásnak hívnám ezt. Itt határidőkről van szó, kérésekre való reagálásra, sürgős úti okmány kérés esetében, vagy jogellenesen papírok nélkül tartózkodó állampolgárok esetében információkérést jelent, új kötelezettségeket azonban nem hoz létre a felek számára. Azt is szeretném hangsúlyozni, ez nagyon fontos, hogy egyáltalán nem érintik eh, az adott magánszemély a migráns jogait. Most nagyon óvatosan fogok eh, fogalmazni, a holland külügyminiszter Bamakói tavalyi látogatása során elég kínos kommunikációs helyzet alakult ki, ugyanis ott elhangzott az, hogy Tolonc egyezményt kötött Mali az EU-val, Mali ezek után kihátrált a tárgyalásokból. E, mielőtt visszafogadási, illetve tolancegyezményt kötnénk, e, az EU-nak nagyon e, elővigyázatosan kell eljárni a partnerországokkal annak érdekében, hogy ne alakuljon ki vita a közvéleményben. A következő napi rendi pont ugye Afganisztánra vonatkozik a Joint Way Forward 2010 október elején köttetett, egy nagyon nyitott, átlátható párbeszéd eredményeképpen. Hát a Joint Way Forward nevű megállapodás egy közös előrevívő út, megkötésére azután került sor, hogy 2015-2016-ban nagyon nagy számú afgán menekült lépett be az EU-ba. A második legnagyobb jogellenes bevándorlói csoportot képezik ők a szírek után. Konkrét számokban 15-ben 270 ezer afgán lépett be illegális és 2016-ban több mint 50 ezer és 2015 áprilisa óta az afgánok voltak a második legnagyobb számú csoport, akik menedékjogot kértek az EU-ban. 180 ezer menedékkérelmet regisztráltak 2015-ben Magyarországon, Svédországban, Németországban és Ausztriában elsősorban, és hogyha 2016-os helyzetet nézzük, akkor november végéig, és erről az időszakról van pillanatnyilag számunk, majdnem 160 ezer menedék kérelmet regisztráltak. Afgánok részéről ennek több mint kétharmadát Németországban. Most mi történik ezekkel a kérelmekkel? Ez is egy érdekes statisztika, hogyha 2015-ös számokat nézzük a tagállamok 90 ezer elsőfokú határozatot hoztak, és 83, tehát 2015-ben, és 83 ezeret 2016 novemberéig. Van egy fontos tendencia vagy tény, amit figyelembe kell venni, mégpedig az, hogy miközben a tagállamok különböző arányban adják meg a védett státuszt. 2015. szeptemberre óta a egyre kevesebb kérelmet hagynak jóvá. 2015. szeptemberében még 68% volt, 2016. szeptemberében már csak 32%-a a kérelmeknek kapott pozitív elbírálást meglepő ez az adat. Ez fontos hangsúlyozni, hogy minden menedékjogra vonatkozó határozatot méreható egyéni vizsgálat alapján hoznak meg, és ez a csökkenő szám azt is jelzi, hogy 2015-ben nagyon sokan alapvetően gazdasági okoknál fogva adták be a menedékkérelmet, 2015 augusztusi, szeptember elejé képek alapján az afgánokban az embercsempészek valószínűleg hamis képet keltettek. Tehát minden egyes kérelmet egyéni alapon bírálnak el. Na most azok esetében, akik ezen elbírálás után nem kapnak menekül státuszt, nekik haza kell térniük. 2016-ig gyakorlatilag nem volt az EU szintjén megoldás erre, csak bilaterális megállapodások működtek Afganisztán és egyes tagállamok között. Így az együttműködés hiánya miatt olyan szürke zóna alakult ki, amivel visszaéltek az embercsempészek, bűnözők, az embercsempészet virágzott, és ez kedvezőtlen volt mindenki számára. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy Afganisztánban nagyon bonyolult a helyzet, ugyanakkor a jogellenes bevándorlás realitás, nagyon fontos, hogy kezeljük, és ö, kölcsönös érdeke az EU-nak és Afganisztánnak is, hogy ö, a bilaterális együttműködés révén eh, orvosoljuk a eh, helyzetet. Az ember eh, csempészet mindenképpen biztonsági problémát jelent az EU, illetve Afganisztán biztonsága és az afganisztáni foglalkoztatási helyzet számára is 720 ezernél is több afgán tért vissza Iránból és Pakisztánból a közelmúltban, és ezt örömmel nyugtázta az afgán elnök erőfeszítések történnek arra, hogy még több ember visszatérhessen. egy Európából is több ember visszatérhetne. Ha megnézzük, hogy mi történt azóta, hogy aláírtuk a Joint Way Forward nevű megállapodást, összesen négy visszaszállítás történt, 76 embert érintett ez a négy repülőjárat közül hármat tagállami megállapodás alapján szerveztek meg, nem a Joint Way Forward alapján. Az afgán hatóságok teljes mértékben együttműködtek, és minden emberjogi szempontot és alkalmazandó EU jogszabályt betartottunk. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az önkéntes hazatérés a preferált megoldás, és hétszerese az önkéntesen hazatérők száma Európából, Afganisztába. 5932 visszatérés volt 2016-ban önkéntes alapon, és 800 2015-ben. Tehát az a perspektíva, hogy valakit haza szállítanak, természetesen motiváló, hogyha önkéntesen is hazatérhetne. Néhány szóban hadd ismertessem, hogy mit is jelent ez a Joint Way Forward megállapodás, illetve hadd beszéljek a pozitív politikai kihatásokról az EU és Afganisztán között. A, ezek sokkal jelentősebbek, mint a migrációs szempontok. Hát először is ez a megállapodás egy közös erőfeszítést jelent a migráció terén, ami lehetővé teszi az EU és Afganisztán számára, hogy egy mindkét fél számára bonyolult helyzetet kezeljenek. Ez egy politikai nyilatkozat, ami struktúrált párbeszéddel folytatódik. Másrészt a Joint Way Forward átfogó megközelítést jelent, ami nagyon fontos a jogellenes bevándorlás esetében. Egy sor közös érdekű szempontról van itt szó, megkönnyíteni a hazatérést, érzékenyíteni a lakosságot, a jogellenes migráció veszélyeire, reintegrációs program és reintegrációs támogatás is része, megfelelő visszafogadási infrastruktúrával, fenntartható társadalmi beilleszkedési program is része ez az afgán hatóságok embercsempészet, emberkereskedelem elleni fellépésének keretében. A harmadik dolog, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, a Joint Way Forward nem érinti a menekülteket, csak, a, csak azon illegális migránsok visszatérésével kapcsolatos, akik nem kértek menedékjogot, vagy akinek menedékkérelmét elutasították. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy jogellenes bevándorlók visszaszállításáról van itt szó, nem olyan emberekről, akik menekült státuszt kaptak. A menekültügyi, menedékügyi politikánk az alapjogok és a visszafordítás tilalma alapján működik továbbra is. Tehát preferált opciónk összefoglalva a harmadik államokkal a visszafogadási egyezmények megkötése, amikor csak lehetséges, és látják a dosszéból, amit megküldtem ma délelőtt részletesen, hogy hol tartunk a partnerországokkal a visszafogadási egyezmények megtárgyalásában. Nigériával októberben kezdődtek ezek a tárgyalások Tunéziával és Jordániával, és megkezdődtek a 2014-ben, 16-ban kapott mandátumunk alapján, és szeretnénk teljes körű visszafogadási egyezményt kötni Afganisztánnal is a jövőben a Joint Way Forward tapasztalatai alapján. Természetesen a tanácsnak tárgyalási irányelvet kell ez alkotni a parlament jóváhagyásával. A fő mondandóma tehát az, hogy gyakorlati, pragmatikus szempontokat is alkalmazni kell a visszaszállítás a visszafogadás törekvésénél, az adott ország szempontjait, politikai érzékenységét figyelembe véve, és akiknek védelemre van szüksége, azok a jövőben is teljes mértékben kell, hogy részesüljenek ebben a védelemben. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen azoknak, akik most jöttek be, mondom, hogy ezt a levelet ma reggel kiküldtük önöknek. A ma reggeli csomagban benne volt a témát ismertető dokumentum, és köszönjük a Marti úr, hogy hivatalosan is átadta a Malival kapcsolatos megállapodás szöveget. Kérem adja át, küldjék hát azt is majd, hogy meg tudjam osztani kollégáimmal. Szerzsenténi asszony szó, Judit. Köszönöm. És köszönöm az Európai Bizottság magyarázatát, meg a levelet. Örülök annak, hogy ez visszakerült a napirendre. A levéllel kezdem. Ez be, a bevezetőben is kimondja, hogy csak a hivatalos ö, visszafordítási eljárással foglalkozik, holott a nem hivatalos eljárással is, Afganisztán és Mali tekintetében a nem hivatalos, nevezzük így, egyezménnyel is foglalkozni kéne. Nem teljesen konzekvens a levél, hiszen az EU-Törökország nyilatkozatról szól, is szól, amely tudom, hogy nem visszafordítási megállapodás. Törökországban van ilyenünk, ugyan, ami többé-kevésbé működik, de a nyilatkozat önmagában informális. Része a programnak informális megállapodások köre, ahol a parlament a Lisszaboni szerződés révén olyan jogosítványjal bír, hogy a nemzetközi megállapodásokban nyilvánítson. ez különféle formákban megjelenhet. Afganisztán és Mali a maguk részéről nem kívánnak formális megállapodást, ezért önök azon eszközökkel működnek, amelyek rendelkezésre állnak. Ám ez nem jelenti azt, hogy a parlamentek mind a két oldalon ne vizsgálhatnák demokratikus felülvizsgálati joggal ezeket a megállapodásokat. Például a visszafogadás tekintetében számokat, számokra kérdezhetünk meg arra, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akiket visszafordítottak, hogy milyen szolgáltatásokat kaptak ott a hazájukban, ahol új életet kell kezdeniük a nyilatkozatok, mu k és konvenentek nem tartalmazzák ezeket, holott aggályos kérdések ezek. Nem azt mondom, hogy az, aki Európában nem kaphat, tehát nem azt mondom, hogy ne tér, nem kéne visszatéríteni azt, aki nem jogosult menekült menedékjogra, ám átlátható jog, jogi eszközökkel kell itt eljárni, és nem történik meg ez. Milyen más informális megállapodásokat tervezünk a közeljövőben, ez is kérdés, mert pénzek a viták utólagosan nem túl hasznosak, előttelen érdemes. Malit véve példaként, én holland vagyok, és holland sajtóban nagy port vert fel, nagy hírt kavart az, hogy abszolút hely, nem helyén való az, hogy december 14-én az informális megállapodás tárgyalásakor Maliban mi itt a, a tenger ezen odán olyan borzasztó büszkék voltunk, elégedettek, hogy sikerült Malival megállapodni, hogy ezt le tudtuk, és ezután nem is tárgyaltuk azt, hogy hogyan kéne támogatni aztán majd Malit azon az a e fejlődés útján tett erőfeszítéseiben. Aztán a holland ö, nagykövetség Bamako-ban néhány nappal később a külügyminisztere a megállapodásról szóló nyilatkozatában az egy informális megállapodásnak nevezte ezt. Aztán megkérdeztük a jogi szolgáltatót, hogy Afganisztánnal kapcsolatos tárgyalások menete miképpen fest a Lisszabon is megállapodás keretei között a demokratikus. De ez a nagykövetségi nyilatkozat, amely a Malival megadott megállapodást annak nevezi, feltétlenül jogi vizsgálatot és véleményt igényel. I'm also a member of the development committee. Ré tagja vagyok a Fejlesztési Bizottságnak is, és mind a két bizottságban felvettem ezt a témát, mert amit ugye a cukor és a bot politikát alkalmazzuk, de a demokratikus felülvizsgálat jogában ez nem érvényesül. Például kereskedelmi megállapodások módosítása, hogyha nem hajlandó végrehajtani a formális vagy informális visszafogadási megállapodást, hát ez, ez még csak javasolni sem lehet. A kereskedelmi megállapodás az egy kereskedelmi, az egy nemközi jog. Aztán Marokkó, ha megengedik, tudom, hogy hivatalos tárgyalás folyik a visszafogadási megállapodásról. Azt is tudom, hogy azok a marokkói fiatal férfiak, akik Európába jönnek, a menekült áradattal, akik nem kapnak menekült nemzedékjogot, haza kell térjenek. Ezzel egyetértek, amit Németországban, Hollandiában csinálnak, az valóban probléma. A Marokkó nem fogadja őket vissza. Mit, mit követelünk meg? Egy olyan visszavételi megalapodást, ahol Marokkó minden harmadik állambeli polgárt visszafogadjon, akik rajtuk keresztül érkeztek ide. Nem, nem, he, nem problémás ez így? Nem nem olyan hát nem, nem kéne olyan visszafogadási megállapotokat erőltetni, ahol az adott állam a nem saját polgárait is vissza kéne vegye. Egészségesebb volna. Líbia. Hát ha megjósoltam, ugye kedden láttam a Donald Tusk levelét, amelyben a líbiai tisztességet befogadó államosok szükségeségről szó Sok találgatás van-e körül. Jó olyan tudni, milyen fajta megáll, visszavételi megállapodásról álmodozunk Líbiával, mert szerintem bizonyal nem lesz ez hivatalos. Így ezt a demokratikus véleményt sem nyilvánítottak ezzel kapcsolatban, hanem informális tevékenységek folynak nyilván ez irányban is. Aztán ott van az az ügy, a demokratikus vizsgálat joga és a Lisszaboni szerződésbeli jogosítványaink, meg az alapjogi és emberjogi követelmények. Utolsó gondolatom lesz, elnök úr, ez most. Nekünk semmilyen eszközünk nincs, hogy ellenőrizzük, hogyan bánnak azokkal az emberekkel, akiket a informális megállapodások keretei között fogadnak vissza. Maliban azt is láttuk, hogy Mali elutasította a Franciaországból az új leszé passzéval érkezőket Maliba, mert nem, hiszen nem voltak menekült jogra jogosultak. Ez így nem vezet sehova, előbb vagy utóbb olyan válság adódik, hogy aki egy informális, vagy önök, akik informális megállapodás keretében kerül visszatérítésére, azzal valami szörnyűség történik, és ezt nem akarhatjuk. Anna Gomez, please. Anna Gomez. Köszönöm szépen az információkat. Három kérdésem van először is, ami a demokratikus eh, ellenőrzést, felülvizsgálatot illeti. Mit tesz eh, a bizottság annak érdekében, hogy a parlament felülvizsgálati joga megtörténjen, például az afgánokkal kapcsolatban, akiket eh, görögországi hotspotokból fordítottak vissza? Annélkül anélkül, hogy lehetőséget kaptak volna arra, hogy menedékjogot nyújtsanak be. Vagy az a szudáni eset, amikor is valakit visszafordítottak Olaszországból Szudánba egy olyan egyezmény alapján, amit az olasz rendőrség kötött, van itt bármilyen parlamenti ellenőrzés felülvizsgálat, nem csak hogy a parlament részéről, de mondjuk az Európai Bizottság, mint a szerződések őre kap-e valamilyen ellenőrzési jogot? Tudja-e a feladatát végezni? Az alapjog, illetve menedék kérdésekben. Aztán a másik kérdésem. Igen, nagyon jó a visszafogadási egyezményekről beszélni olyan országokkal, mint Grúzia, Oroszország, Zöldfoki szigetek, stb., amelyeknek megvannak, amelyek felelősséget vállalnak, de De mi van, hogyha olyan országokkal próbálunk meg egyezményt kötni, amelyek nem tudják a felelősséget vállalni, mint Líbia vagy Afganisztán, mert nem az ő kezükbe van a döntés joga. Az EKS Nek milyen lehetősége van itt? Még akkor is, hogyha egyetértünk, vagy megkötünk egy ilyen egyezményt, ez valószínűleg nem éri meg a papírt, amire írták, mert nincs kapacitása arra, hogy ezt beval- be- megvalósítsák Líbia esetében például. Aztán a bűnöző, bűnözői bizniszmodell megtörése nagyon fontos, de mit tesz a bizottság eh, annak érdekében, hogy meggyőzzön mindenkit arról, hogy a biztonságos és legális beutazási lehetőségek adják a legjobb módot arra, hogy a bűnbandák hatalmát megtör, megtörjék. Kanadaiaknak van ilyen, Ausztráliaknak van ilyen, csak nekünk nincs ilyen. Egyedül illegális módon lehet jó nagy adag szerencsével bejutni ide, és bármilyen státuszért, státuszt igényelni. Az Európai Bizottság mit tesz, amit az Európai Bizottság tesz, az tulajdonképpen, vagy amit ennek az ellentéte valósul itt meg. A bűnbandák virágoznak, az embercsempészet virágozik, fizessenek csak azért, hogy becsempészék őket Európába, senki nem ellenőrzi ezt. és senki, az Európai Bizottság pedig nem ellenőrzi azokat a tagállami programokat, amelyek letelepedést adnak bizonyos összegekért fejé, összegek fejébe. Köszönöm szépen, elnök úr! A Joint Way Forward az Európai Unió és Afganisztán között az egy üdvözlendő és fontos eszköz a működő európai menedékjogi politikában. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem menekültekről beszélünk, olyanokról beszélünk, akik nem nem védelemre szorulók, hanem akik kihasználják a menekült útvonalakat, menekültek által használt útvonalakat azért, hogy ide bejöjjenek. Egyesek nyomást gyakoroltak Afganisztára, hogy írja alá ezt az egyezményt, mondják itt-ott. Nem tudom, hogy ez igaz-e, minden esetre nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bevándorlási problémák, bevándorlási helyzet megoldásában való együttműködéshez kell kötni a pénzügyi támogatást. A Joint Way Forward um, a visszafordításról, illetve a visszafordítottak helyzetéről, illetve az ezek plafonjáról, az ezek kapcsolatos plafonokról is tartalmaz adatokat. Mi ennek a logikája? Emellett mi a helyzet a bűnbandák üzleti modelljével, akik tulajdonképpen a migrációs áramlatokat kihasználva keresik a pénzüket. Afganisztánnal kapcsolatban mit tud erről mondani? Illetve a bizottság és a szomáliai hatóságok gondolkodnak-e a visszafogadáson? Ahogy tudják, sok tagállamban a szomáliai kis szomáliai személyek egy jelentős csoportot képviselnék, ami az illegális bevándorlókat illeti, amikor az ő kérvényüket visszautasították, lehetetlen volt őket haza, visszafordítani. Spinel képviselőasszony. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak azt a levelet és dokumentumot, amit küldtek. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy mindezek a megállapodások többé-kevésbé informálisak, olyan országokkal kötöttek, ahol katonai intervenciót követtek el a nyugati országok, Máli, Afganisztán, Líbia, és az innen érkező emberek között bizony menekültek is vannak, nem csak tiltott vagy gazdasági bevándorlók különösen a kísérő nélkül érkező kiskorúakra kell gondolni. Konkrét kérdéseim lennének Málival és Afganisztánnal kapcsolatban. Máliról. Én úgy gondolom, hogy nem elég azt mondani, hogy sajnálatos a tény, hogy Mali eh, nem fogadta el a Standard Operating Procedure-t, és eh, kitáncolt a megállapodásból. Eh, félreértés történt. Ugye ügyetlenségből bejelentették a létezését, ezután a Máli kormány kilépett belőle párizsi civil szervezetek szerint nem kellene ilyen megállapodást kötni, és a Máli hatóság azt mondja, hogy az EU átverte Málit. Hogy, hogy történhet meg egy ilyen félreértés, azt kérdezem én. És hogyha az EU részéről nem történt borzasztó tapintatlanság azon országok vonatkozásában, akikkel tolonc egyezményt akartak kötni, akkor ez megtörténhetett volna. Ami Afganisztánt illeti, hadd ismételjem meg, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a menekülteket, menedékkérőket a gazdasági bevándoroltaktól. Ugye felesleges is mondani, hogy minden eljárási garanciát be kell tartani a menedékkérők esetében. Emlékeztetnék rá, hogy Afganisztán rendkívül instabil ország, hogy a terror elleni eh, nyugati országok által indított háború kudarcot vallott. 2001 óta is nagyon sok részét az országnak a tálibok tartják ellenőrzés alatt, és egy ennyire instabil országgal nem tudom, van-e értelme tolonc egyezményt, visszafogadási egyezményt kezdeményezni. Líbiával kapcsolatban pedig Líbiába visszaküldeni embereket tényleg veszélyes és súlyos hogy az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság egyáltalán felveti, hogy ott biztonságban lennének az emberek, amíg ennek nem győződtek meg a valóságáról. El pasado de... Köszönöm szépen. Tavaly október másodikán az Európai Unió egy egyezményt kötött Afganisztánnal, hogy az afgán állampolgárokat gyorsabban és egyszerűbben vissza tudja fordítani, és aztán megegyezés szerint 50 szemét lehetett föltenni egy repülőre, és a kabuli reptéren, reptérre irányítani a, ezeket a járatokat. Ez egy olyan egyezmény volt, amit úgy kötöttek meg, hogy senki nem tudott róla, és a jelenlévő parlamenti képviselők is csak utólag tudták meg, hogy miről van szó, aláírták, és csak utólag tették közzé. ezeknek az embereknek nem adjuk meg a nemzetközi védelmet, nem kapnak tehát védelmet, holott, meg, holott jogosultak lennének rá azért, mert illegális bevándorlók azért nem kapják meg a védelmet? Megérdemlik azt, hogy Afganisztánban halljanak meg. 2001 óta az erőszak uralja ezt az országot, az Egyesült Államok beavatkozása óta mindenütt bandák háborúznak, a terület legnagyobb részét fegyveres bandák tartják ellenőrzésük alatt, naponta több tucat ember hal meg fegyveres konfliktusokban. Ez az Európai Unió részéről egy elég kegyetlen döntés, Egyesek, akik idáig eljutottak, ezeket repülőgépre ültetik és visszafordítják. Tehát nem adjuk meg nekik a védelmet, ami jár nekik a polgári jogokra és az emberi jogokra való utalásokat nem veszik figyelembe. Önök azt mondják, hogy ezzel az egyezménnyel akarják az embercsempészek vitorlájából kifogni a szelet, azért, hogy ellenük harcoljunk, az embereket visszaküldjük Afganisztánba inkább azt kellene biztosítanunk, hogy biztonságban élhessenek, hogy ne kerüljenek egyáltalán embercsempészek kezei közé. Ugyanez érvényes Málira és Líbiára. Olyan országokról van szó, amelyeket arra kényszerítenek, hogy írják alá ezeket az egyezményeket, hogyha nem akarják, hogy töröljük a segítségnyújtást. Köszönöm szépen, Kérke asszony. Grazie, grazie, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a ma kapott információkat is. Én is egyetértek a kollégákkal. Nagyon nehéz különbséget tenni Afganisztánból érkezett bevándorlók, gazdasági bevándorlók és menekültek között Olaszországba mm, észak-keletről érkeznek inkább afgánok, és a többségük kiskorúak, méghozzá kísérő nélküli kiskorúak ugye nagyon nehéz különbséget tenni a gazdasági bevándorló és menedékkérő között, és ezért felteszem a kérdést, hogy van-e értelme ilyen megállapodásokat próbálni kötni, hiszen Afganisztánnak a társadalmi szövete teljesen szétesett. Ki monitorozza aztán ezeknek az embereknek a társadalmi beilleszkedését? Milyen jövőjük van ezeknek az embereknek? Hol fognak élni? nem arról van szó, hogy reménytelen helyzetbe kerülnek, és azonnal menekülni akarnak majd egy olyan országból, ami le van egyébként is rombolva? Talán jobb lenne, hogyha humanitárius folyosókat hoznánk létre az ilyen instabil országokból, ahol a társadalom ennyire szétesett, ennyire veszélyes, ingatag a helyzet, és ahol az embereknek már nincs maradásuk. Afganisztánnal kapcsolatban. Hadd kérdezzem meg, hogy a kísérő nélküli kiskorúakkal mi lesz? Mondom, Olaszországban rengeteg afgán kísérő nélküli kiskorú tartózkodik, egyedül érkeznek, de pontosan tudja a szervezet bűnözés, hogy hova lehet őket vinni, és mit lehet velük csinálni. Ami Malit illeti. Mali esetében is megpróbáljuk visszaküldeni az embereket, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi történik majd velük az Afrikai Unió meg is kérdezte az EU-tól, hogy mi lett azzal a 48 emberrel, akit Olaszországból Szudánba visszaszállítottak. Még mindig nem kaptunk, nem kaptak választ. Hol vannak ezek az emberek? Talán ezt a választ kéne először megkapni, és utána folytatni a Tolonc egyezmények tárgyalását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Neverzsi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, hadd mondjam el, eh, hogy az Európai Parlament eh, tehát egyre inkább figyelmen kívül hagyják, margóra szorítják ebben a kérdésben, holott a nemzetközi egyezmények kerén a Lisszaboni szerződés illetékességet ad a parlament kezébe, de úgy tűnik a gyakorlatban, hogy az, a tanács is és a bizottság is most már egyre ügyesebb abban, hogy olyan folyamatokat, olyan eljárásokat találjon, amelyekkel a parlamentet ki tudják hagyni. Ilyen például itt ez a visszafordítási, visszafogadási egyezmény. Aztán az előre menekülés politikája. Két részre, két csoportja osztják a menekülteket, vannak a jó menekültek és az olyanok, akik őket mindenképpen vissza kell fordítani. E, ma délelőtt elhangzott, Szofintfeld eh, eh, eh, témájának a vitája során. Nagy különbség, az, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok között, hogy megadják-e a nemzetközi védelmet, vagy nem, egyáltalán nem, nincs egyenlőség a tagállamok között, attól függően, hogy olasz, francia, német, svéd vagy lengyel földre érkezik valaki. Mondok egy példát, ami nagyon meglepett engem, lehet, hogy ez nem jó, de minden esetre, akkor majd elmondják, hogy miért nem jó. Minden esetre esetre megnéztem a legális bevándorlási mérleget 2015-ben Európában nemzetekre bontva. Minden típusú migrációt közt a nemzetközi védelmet is, illetve a menekültek csoportját. Az első csoport, akik vizumot kapnak, megkapják ezt a vizumot, ezek az ukránok, 500 ezeren kaptak legális módon védelmet Európában, vagy jogot Európában, illetve munkaengedélyt is. Úgy tűnik, hogy vannak olyan országok, amelyek nagyon könnyen megadják a vízumot, vagy a munkaengedélyt az ukránoknak és ezek közben pedig azok az országok, amelyek elsőként küldik vissza a kiküldött munkavállalókat, holott más országokban sokkal nehezebb megkapni a nemzetközi védelmet. Például a szíriaiak, akiket 2015-ben fogadtak, akiknek adtak nemzetközi védelmet, 5000 ilyen szíriai volt, tehát sokkal kevesebb egy mint, mint az ukránok. A nagyságrendekkel kevesebb. Úgy tűnik tényleg, hogy a tagállamok azt mondják, hogy vannak a jó menekültek, akik kapnak védelmet, és a többi. Még akkor is, hogyha valakinek joga van a nemzetközi védelemre nem egyforma elbánásban részesül. Most egyéni jogok, jogról beszélek, bárkinek van joga beadni a menedékkérelmet. Fölmerült a marokkóiak helyzete, és vannak olyan marek, marek, marokkóiak, akik emberjogi problémákkal küzdenek, vagy üldöztetés a sorsuk, homoszexuálisok például, mi tehát eh, a hivatalos álláspont ezzel szemben, és eh, milyen logika húzódik meg ezen egyezmények mögött most már? Úgy tűnik, hogy mindent összekevertek ebben. Van-e még ebben valami logika? Rendet lehet -e tenni? Azt gondolom, hogy ezt csak akkor tudjuk eh, ezeket a problémákat megoldani, hogyha a legális bevándorlást lehetővé tesszük, és ez csak akkor de csak a legjobban képesítek, képesítetteket akarjuk beengedni. De ez is egy perverz megoldás, mert egyrészt a nálunk egyre nagyobb lesz így a jól képzettek fiatalok munkanélkülisége, a másik oldalon pedig agyelszívás történik ezekből az érintett országokból. Úgyhogy szeretném egy kicsit jobban megérteni, hogy milyen logika húzódik meg eh, ezen egyezmények támogatása mögött, az előre eh, menekülés mögött. Szerintem bizony vannak olyan országok, amelyek kifejezetten rasszista vagy xenofób módon lépnek fel a déli országokkal szemben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e még más, aki szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor megadom a szót az előadónknak, tessék. Um, Köszönöm szépen. Jó néhány kérdést kaptam, egy pár perce elég is lesz, azt hiszem. Sargentini asszony föl első gondolatával kezdeném. Nézze, minden külön-külön helyzetben vannak a, a, a mi preferált uh, választásunk a formális vissza elfogadási eljárás. Hagyd legyek ebben teljesen világos. Ám ugye a tánchoz két fél kell, nem mindig sikerül olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy a partner ország is alá akarjon érni egy formális megállapodást. Vegyük Afganisztán, mint első példát ebben. Tehát az előre vezető út sok pici lépésen keresztül vezethetne, ahol mind a két fél bizalmat épít. Nevezzük nevén a dolgokat nem tömeges deportálásokról beszélünk. Eddig négy repülőút indult el, összesen 70 embert visszatérítve, akiknek egyénileg értékelték a menekült jogi kérelmét, a nemzetközi jogszabályok teljes tiszteletben tartásával, és ennek az eljárásnak alapján találtak őket nem jogosultnak, és visszatértették visszatérítették őket az afgán hatóságokhoz olyan országról beszélünk, ahol a védelmi kérelmek elfogadottsága drámai módon csökkent. 60%-ról 30% alá. Ne értsenek félre, nem azt mondom, hogy most üljünk a babérjainkon, és ne vegyük komolyan azokat a súlyos kihívásokat, amelyeket még le kell küzdenünk. Ezért van aztán az például, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal arra hívjuk fel, hogy sok biztosítsa a, menekül, a menekült jogi kérdések elbírálásának konvergáló módját, tehát az információs anyagokat is osszanak ki, és legyenek különbséget a különféle régiók és a biztonsági fenyegetések között, egyfajta hírszerzési információra is támaszkodva, biztosítva azt is, hogy azok a tagállamok, amelyek végső soron felelősséget viselnek azért, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, képesek legyenek sokkal koherensebb módon felhasználva a belső védelem koncepcióját eljárni. A kihívás, amivel szemben kell nézünk, és legyünk őszinték, nagyon fontos ez, hogy az Európai Unió a világ talán más részeivel szemben mi még mindig képesek vagyunk védelmet kínálni mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ennek azonban egyik előfeltétele az, hogy egy részletes, egyénre szabott értékelés történjen, és ha ez ennek az eljárásnak az eredménye az, hogy nem megalapozott a jogosultság, akkor legyen lehetőség visszaküldeni a kibocsátó országba, vagy egy biztonságos helyre, ahol korábban volt a menekült, illetve a, a migráns. Hadd hangsúlyozom azt ismét, ez, ez nem kötelező érvényű dokumentum, nem ö, teremt jogokat vagy kötelezettségeket a nemzetközi jog alapján. Egyet nevezem inkább szándéknyilatkozatnak, ami célunk az, hogy egy teljes mértékű visszafogadási megállapodást kössünk jövőben Afganisztánnal, minden eljárásjogi lépést tartalmazva, például a parlamenti ö, be, beleegyezés jogának érvényesülését is. A segélyügyében a főképviselő azt nagyon világosan fogalmazott, azt hiszem október 5-én, a nemzetközi konferencia előtt, azt mondta, nincs semmi feltételrendszer, nincs kapcsolat a két dolog között azok azért ült össze a nemzetközi közösség, hogy támogassa Afganisztánt az afgán nép érdekében és a térség biztonságának érdekében, ami a nemzetközi biztonságnak is fontos eleme. Ha megnézzük, milyen mértékű finanszírozást nyújtottak Afganisztánnak, van egy több éves, 7 éves finanszírozási program, ami 1,4 milliárd euróra rúg. Ezt megfejelték további támogatásokkal, amelyek arra koncentrálnak, hogy azok a személyek, akiket visszafogadnak, kapjanak olyan támogatásokat, amelyek az reintegrációt szolgálják. Ennek a révén tudjuk jobban nyomon követni azt is, mi történik velük aztán pontosan. Ez megint csak nem zsarolás, fenyegetés vagy feltételhez kötése a segélyeknek, hanem együttműködés partnerekkel a közös érdekek mentén, közös vállalkozásban. Abban igaza van Gomes asszonynak, azt hiszem, mondta, hogy a harmadik országbeli záradékok nem mindig kerülnek, nem, nem könnyű, könnyű elfogadtatni partnereinkkel, láttuk ezt is. Ezért ennek tudatában terveztük meg a megállapodásainkat. Például az EU-Törökország nyilatkozott tárgyában kapcsán ezen a területen magam is dolgoztam. Ha az EU-Törökország visszafogadási megállapodást nézzük, ha jól emlékszem, Törökország vállalása arra, hogy harmadik ország belieket visszafogadjon, három évvel az alkalmazás, annak alkalmazása után lép életbe, hogy Törökország visszafogadja a saját állampolgárait. Tehát be kell lássuk, hogy rendkívül fontos ez, amikor tranzitországokkal tárgyalunk. Akkor fontos ez, és nyilván nem akkor, amikor a kibocsátó országokkal. Nem Gomes asszony volt, hanem később jöttek, nem, Gomes asszony kérdezte, hogy konzultálunk-e a külügyi szolgálattal. Hát nem csak ezt tesszük többet is. Ha megnézzük a központi tengeri útvonal tárgyában, ez a bizottság és a főképviselő asszony közös és hivatal közös munkájának gyümölcse volt. Én magam is erősen részt vettem ebben, és bizony nem emlékszem arra, hogy a dokumentum bárhol is szólna arról, hogy Líbiával visszafogadási megállapodást kezdeményeznénk bármi módon. Arról beszél, hogy nemzetközi partnerekkel, mint az UNCHR a táborokban levő kétségbejtő helyzeteken javítsunk, hogy az alapellátás, az emberi méltósághoz való illeszkedő ellátás megvalósuljon. És az olyan CAR, a nemzetközi AOM-mel együttműködve a Líbiában rekett emberek önkéntes visszatérését szolgálja, valamint a libiai part, partvédelemmel együttműködve megakadályozva azokat a katasztrófákat, amelyek sokszor a libiai vizeken belül történnek, mert az embercsempészek változtató a most már olyan hajókkal is neki vágatnak a víznek, a tengernek, aminek esélye sincs átkelni, és az a libiai vizeken már katasztrófa adódik. Ezért fontos a libiai hatóságokkal működni, hogy javítsuk a saját menekültügyi és migrációs politikájukat is. Osztom azt a nézetét, hogy a biztonságos utakat ki kéne alakítani, ezért a bizottság beterjesztette a kékkártyás irányelv javaslatát, és ezért tettük azt azokat a javaslatokat, amelyek a visszafogadást irányozzák el, és ezért olyan fontos az EU-Törökország megállapodásban is, meg általában a közép földkörtenger közösségeket vonatkozó kommunikében. Ám legyünk realisták, nem mindig ez a megoldás. Nigéria például nagyon érdekes példája mindennek. Tavaly 30-40 ezer jogi ö, engedélyt adtunk ki nigériai polgárok számára, mégis egyre több irreguláris ö, migráns érkezik Nigériából. Ha megnézem. Halváró úr tett föl Szomáliába kapcsolatban kérdés. Ha jól tudom, Jelenleg nem folyik tárgyalás Szomáliával visszafogadási megállapodásból, de ezen a területen új munkatárs vagyok, utána nézek és tájékoztatom. Felvetette azt a kérdést is, vajon valamiféle konkrét számszerű limitáció vagy, vagy ö, szerepelne a napirenden, szerepelt-e? Nem, de minden légjáratot a visszatérítő égetőt az afgán hatóságokkal kell egyeztetni. Ez a tagállamok hatáskörébe eső ö, szer, módon szervezik ezeket a légjáratokat. Spinelli képviselő idézett engem, miszerint sajnálatos, hogy Mali nem írta alá. Én ezt nem mondtam. Hát ez emlékeztet arra kell bennünket, hogy mennyire kényes kérdések ezek, és miért kell diszkrécióval és egyben érzékenységgel a partnerekkel szoros együttműködve eljárni ezekben az ügyekben. Albi asszonynak mondom, hogy fogalmazok világosan. Nem deportálunk olyan embereket, akiknek nemzetközi védelemre van szüksége. Ilyen nem történik. Minden egyes döntést a hatáskört élvező tagállami hatóság egyénileg végzett értékelés alapján hajtanak végre. Mi ezt szorosan figyelemmel kísérjük, és ha bármikor is az a benyomásunk, hogy nem így történik a dolog, akkor nyilvánvalóan ezt felvetjük az adott tagállam hatóságaival, és szorosan nyomon követjük a lépéseit. Kiengi asszony tett föl kérdése kísérlet nélkül utazó kiskorúakkal kapcsolatban. Nagyon fontos és érvényes kérdés ez a sérülékenységi kritérium a tagállamok részéről nagy figyelmet kapott a Joint Way Forward program végrehajtásában, és egyetlen kísérlet nélkül utazó kiskorút nem utazhatnak egyedül vissza, anélkül, hogy megkeresnék a családtagjait, vagy ne gondoskodnának helyben az ellátásáról, megfelelő módon való ellátásáról. Aztán a biztonságos területek és a, a differenciálás kérdése, amit Spinelli asszony vezet fel. Bonyolult feladat ez, és vannak különbségek a helyzet, helyzet és helyzet között, olyan országban is, mint Afganisztán. És bár a tagállami hatáskör egy kérelem feldolgozása, és ért, az értékelés, valamint a döntés meghozatala, hogy melyik terület biztonságos és melyik nem, de itt az IASZ-val együttműködve, az ő szakértelmükre támaszkodva igyekszünk segíteni ezt a folyamatot. Nemrég az IASZ például kiadott egy jelentést az afganisztáni biztonsági helyzetről. Fontos e- rámutatni, mert amikor felkészültem a mai ö, eszmeserére, a csapatommal arról tárgyaltam éppen, hogy milyen eredményei voltak azoknak az interjúknak, amelyeket azokkal folytattunk, akiket nem régiben térítettek vissza Afganisztánban, például Pakisztánból és Iránból. 40% az eseteknek a fő oka, amit, amit felhoztak a visszatérés mellett, ezek a személyek az az, hogy azóta javult a helyzet otthonukban, a biztonsági helyzet. Ez is azért rámutat arra, miért fontos, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk fenn és a reintegrációs csomagnak egyik nagy előnye ez a kapcsolat, ennek a fenntartása. Létfontosságú tehát azt látni, hogy ebben a helyzetben minden döntést kizárólag egy egyéni értékelés alapján végeznek, amely ezt vizsgálja a jogosultságot, a befogadhatóságot jogi szempontból, és azt, hogy, és ez szükséges ahhoz, hogy az EU továbbra is tudjon menedéket nyújtani azoknak, akiknek erre szükség van. We started a bit late. Kicsit késve kezdtük a vitát, néhány percben esetleg, aztán Anna Gomez. Igen, köszönöm, nagyon nagyra értékelem. Szóval tényleg úgy gondolom, hogy nehéz a helyzet, amikor mi politikai vitát folytatunk, ön meg politikai szempontokról nem beszél. Tehát hiányát érzem a politikai vitának. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Amennyiben a másik fél a másik oldal valamilyen oknál, bármilyen oknál fogva nem akar hivatalos tolonc visszafogadási egyezményt kötni, akkor uh, uh, up-to-date, tehát friss, konkrét adatokat kérünk írásbeli adatokat kell, hogy kapjunk arról, hogy hova és miért mozognak az emberek amikor a parlamenti demokratikus ellenőrzés ö, szerepétől, jogkörétől meg vagyunk fosztva, akkor nem kellene úgy csinálni, mint hogyha ö, valóban konzultálnának velünk. Tehát egy máli miniszter tweetje nem elegendő, hanem részletes információkra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy az emberek honnan, hova menekülnek, mennek, mozognak, esetleg a jövőben korábban támékoztathat ön bennünket. A visszafogadási engedményeket ez a ház alapvetően nem utasítja el, a többség támogatja az ilyen egyezményeket, de ön így veszélybe sodorhatja ezeknek a megkötését, hogyha az okokat nem ismerteti. Elnök, igen, ez nagyon hasznos volt. Mielőtt válaszolna, mi azt kérnénk a saját jogkörünk alapján, hogy rendszeresen tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság. Esetleg, ha erre tudna válaszolni, akkor Gomez asszonynak adom meg a szót, aztán lezárjuk. Nyilván én tisztviselő vagyok, nem politikus, ezért lehet, hogy csalódást okoztam a válaszaimmal de azt hadd mondjam, hogy a DG Home vezetésében egyik vezető posztot töltöm be, és ígérhettem, hogy rendszeresen tájékoztatom önöket, amit Szarentini asszony kér, pontosan azt teszem, ma is ezért adtam ilyen kimerítő információt, nagyon szívesen megteszem ezt rendszeresen, vagy rendszeresebben, írásban vagy szóban, ez ré része a párbeszédnek, semmit nem akarunk vék alá rejteni. Nyilván a visszafogadási egyezmény mellett vagyunk mi is, ahogy ennek a háznak a többség nagyon említette, csak nem mindig lehet ezt megvalósítani. Igen, Igazából csak a munkamódszert kell kidolgozni, tényleg illetékesek vagyunk ezen a területen, és tájékoztatni kell bennünket, ahogy Szerventéni asszony is mondta, Anna röviden. Nagyon örülök, és fel is írtam, hogy ön rámutatott, hogy Magaréni asszony nyilatkozatában nincs szó Líbiával kötendő visszafogadási egyezményről, de a, a máltai elnökség mégiscsak felmelegítette ezt az ötletet, úgyhogy aggaszt ez bennünket. Különösen azért, mert tudjuk, hogy igazából Líbiában nem működik az állam. Vannak erőfeszítések, amelyeket támogatunk, de igazából nincs Líbiának vezetése. Az ENSZ-re utalt ön, a menekültügyi főbiztosságra. Információim szerint nekik ki kellett vonulniuk Tunéziába. Fellépnek Líbiában, de nem tudnak onnan működni, mert annyira rossz a biztonsági helyzet. Mi küzdöttünk azért, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosság visszatérhessen. nem, nem ismerik el őket, ezért nehezen tudnak segítséget nyújtani a líbiaiaknak ezt az információt kaptam, és most állítólag még rosszabbodott a helyzet. Miről beszélünk? Miről beszélünk? Nincs ott senki, akivel meg lehetne állapodni az EU részéről, vagy akinek finanszírozást lehetne adni, vagy bármi. Nézze, önnek teljesen igaza van, nem lesz könnyű a dolog. Ez az egyik alapvető különbség, az EU-Törökország nyilatkozat eh, hoz képest, amit eh, ugye egy működő állammal eh, kötöttünk Líbiában, nem ez a helyzet. a migrációs világszervezettel folytatjuk a munkát, egy 20 millió eurós projektről van szó, az önkéntes visszatérést az IOM szervezi, pillanatnyilag líbiaiakra vonatkozik, illetve helyiek, nem expatok végzik ezt a munkát az ENSZ menekültügyi főbiztosságának mindenképpen van helye ott. Nem lesz könnyű mindezt megvalósítani, úgy gondolom, hogy olyan kihívás ez, amihez fel kell emelkednünk, leginkább azért, hogy az emberek megkapják a megérdemelt segítséget. 15 perc csúszásban vagyunk, hadd említsem meg, hogy Afganisztánnal kapcsolatban jogi véleményt is kértünk, és Szakentini asszony felvetése alapján szeretnénk ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen ezt a nagyon mélyreható vitát. Nem, sajnos későn érkezett, most már lezárult. Ah, a következőhöz szeretne. Hát persze, hogy hozzászólhat. Hát persze a következő napi rendi ponthoz. Juan Fernández. Okay, e- Kedves kollégák, akkor térjünk át a 18. pontra. Itt a szakpolitikai osztály végeztetett egy tanulmányt, amely feltárja az embercsempészet terén az EU-ban és a tagállamokban érvényes szabályozást, nemzetközi jogi helyzetet térképezi fel, illetve a tagállamokban ezeknek a közvetlen és közvetett hatásait humanitárius kivétellel foglalkozik különösen, és a jogellenes bevándorlóknak nyújtott támogatással. Szeretném üdvözölni Jennifer Alsop asszonyt, aki az Oxfordi Egyetem kutatója. Körülbelül 30 percünk van az egész témára. Kérdések is lesznek mindig érdemes a kérdéseket meghallgatni, úgyhogy hadd kérjem meg, hogy kicsit rövidítse le az előadását. 15 perc elég? Jó, hogyha egy kicsit le tudja rövidíteni, akkor az tökéletes lesz, aztán akkor meghallgatjuk a kérdéseket. Tessék! Köszönöm szépen, azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak, hogy ilyen komoly tanulmány készítésére kértek fel bennünket a 2002-es segítségnyújtási irányelvvel kapcsolatban felvetődött, hogy az talán nem megfelelő már, és hogy a humanitárius segítségnyújtás az illegális bevándorlóknak kriminalizálható 2002-es facilitációs csomagban van egy irányelv, illetve van egy keret határozat az ide tartozó büntetőjogi szabályokról. 2016-ban a bizottságnak javaslatokat kellett az akcióterv szerint tennie a javaslat javítására, Ugye büntető tényállásokat kell kialakítani, de nem szabad penalizálni, kriminalizálni azokat, akik segítséget nyújtanak megvizsgáltuk a facilitátor jogszabálycsomagot, a nemzetközi és regionális emberi jogi eszközök fényében feltártuk a tagállamokban való alkalmazásukat, másrészt adatot gyűjtöttünk egy tagállami mintavétel alapján, hogy hány ember ellen indult büntetőeljárás, végül pedig civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, hajótulajdonosokkal értékeltük a facilitációs szabályozás hatásait. A három terület konklúziói négy ajánlat formájában kerültek megfogalmazásra a facilitációs irányelv módosítása céljával. Az átfogó reformjavaslatra van szükség. Különböző tényadatokat meg kell ismerni és meg kell beszélni. Um, I'm looking for the slide that just outlines the facilitation directive. Ah, igen, tehát a facilitációs irányelv arra vonatkozik, hogy egy jogellenes bevándorló belépési tartózkodását segíti valaki. Az, A, az egyes cikk megfelelő szankciókat ír elő a tagállamokban, az olyan emberek megsegítése esetében, akik nem EU tagállamok, állampolgárai, illetve szankciót azok esetében, akik hasznot húznak az ilyen segítségnyújtásból. A kettes cikk pedig eh, a humanitárius különbséget fogalmazza meg humanitárius segítségnyújtás esetében. A tanulmány azt tapasztalta, hogy az ENSZ embercsempészettel kapcsolatos jegyzőkönyve eh, és eh, a facilitációs irányelv között szakadék van, a 29. oldalon olvasható ez a jelentésben. Egyrészt a pénzügyi haszon, másrészt a humanitárius segítségnyújtás kivétele, illetve a, az embercsempészet áldozatainak garanciái jelentenek különbséget aránytalan mérlegelési jogkört kapnak, ráadásul a tagállamok az irányelv átültetésében. Egyes tagállamok a családtagokat nem üldözik, ez nincs benne a facilitációs irányelvben, viszont az ENSZ embercsempészetről szóló jegyzőkönyve tartalmazza, amely az embercsempészetnél mindenképpen pénzügyi hasznot ír elő. Az ENSZ jegyzőkönyv tehát nem büntet, nem rendeli büntetni a, a családtagokat, illetve a civil szervezetek dolgozóit. Más tagállamokban viszont letartóztatják és üldözik a családtagokat is. Egyesült Királyságban a vádlottak 25 az érintett személy családtagja. Egy másik szürke zóna, amit nyitva hagy a facilitációs irányelv, azzal kapcsolatos, hogy az opcionális humanitárius segítségnyújtási záradék a tartózkodásra nem, csak a belépés és tranzitra vonatkozik. A humanitárius segítségnyújtás egyébként természeténél fogva nem történhet pénzért. A szállásadókat üldözik a, emiatt a szürke zóna miatt gyakran. Az 1B cikk megfogalmazása ráadásul nem különösebben ösztönzi azoknak a szankcionálását, akik nem pénzért segítséget nyújtanak. Tehát nem ösztönzi a tagállamokat a büntetőeljárás megindítására. Vannak olyan ö, tagállamok azonban, amelyek szigorúban alkalmazzák. A humanitárius segítségre vonatkozó mentesség különböző nemzeti jogszabályokban szerepel, de nagyon különböző módon. Az, a jogellenes bevándorlók facilitásának szankcionálása nagyon különbözik tagállamonként Spanyolországban egy év a maximális büntetés, Görögországban tíz év, az Egyesült Királyságban tizennégy év, Olaszországban a belépés és a tranzit szankciója alacsonyabb, mint a tartózkodás elősegítésének a szankciója. Hollandiában viszont ugyanaz nagyon nagyok az eltérések, tehát, és így ö, jogilag kaotikus helyzet alakul ki. keret határozat a non hasonlóan bizonyos védelmet is biztosít, és súlyosbító körülmény az embercsempészetnél, hogyha embertelen körülmények vagy kizsákmányolás keretei között zajlik az. a nemzetközi, regionális és EU emberjogi normákkal összhangba kell tehát véleményünk szerint hozni ezt a jogszabálycsomagot, és az ENSZ jegyzőkönyvével is kötelezővé kell tenni ugyanakkor a humanitárius segítségnyújtás esetében a mentességet a pénzügyi haszon esetében a sűrűsbítő körülményeket. And finally, here we recommend that the financial gain element be qualified. Végül pedig azt ajánljuk, hogy a pénzügyi haszon csak a, a igazolatlan vagy tisztességtelen haszonhúzás esetében legyen figyelembe vendő. Ami az elítélési számokat illeti, miközben ez ugye egy nagyon hasznos jelzőszám, az irányelv működésének nemzeti statisztikái alapvetően eh, nem nyilvánosak vagy hiányoznak, eh, EU szinten pedig nem összesítik őket. Bizonyos tagállamok eh, belső jogát elemeztük, hogy valamilyen képet kapjunk, és így kvalitatív támpontunk van, Rob Lóri ügyről biztos hallottak. Őt egy szír gyerek Kaléból az Egyesült Királyságban csempészéséről miatt tartóztatták le, Nezi Karót pedig Olaszországból Franciaországba való embercsempészetért. Tehát hiányoznak az ismeretek, ezért mi azt ajánljuk, hogy az EU megfelelő rendszereket hozzon létre az alkalmazás, a végrehajtás, a gyakorlati megvalósítás nyomon követésére, kvalitatív és kvantitatív értékelésre is szükség van nagyon nehéz megvizsgálni, hogy a célnak megfelele az eszköz, amikor ennyire e, kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy hány büntetőeljárás indult és hány embert e, e, ítéltek el. A tanulmány 65. oldalán találják az erre vonatkozókat. A harmadik rész, amivel foglalkoztunk, a civil társadalomra való hatás. Több mindent megállapíthattunk. Először is egyes civil szervezetek egyértelműen tartanak a szankcionálástól, megfélemlítést tartal, tapasztalnak a jogellenes bevándorlókkal való foglalkozásuk közben, és ennek elrettentő hatása is van. Ezzel komolyan kell foglalkozni, és itt felhívnám a figyelmüket egy táblázatra, ami azt mutatja, hogy a civil szervezetek hányféle szolgáltatást nyújtanak, ez mutatja, hogy milyen életbevágó fontosságú ez abból a szempontból, hogy a migránsok alapvető jogai ne sérüljenek a civil társadalomat jogilag és nem jogilag is fenyegetik. S a statisztikákból azonban ezek a dolgok nem derülnek ki. Újra jelezték az előadónak, hogy túl gyorsan beszél. Közvetlen tapasztalataink a szankciókkal kapcsolatban. Hangsúlyoznom kell, hogy ez jó részt anekdótákra támaszkodó belátás, a különféle elzárási és vádemelési rátákat illetően, ez a gyakoriságot illetően, és tagállamokra vonatkozóan egyes példák alap, melyekben a válaszadók közvetlenül üldöztetés vagy szankcióról számoltak be, vagy például, amikor migráns a dolgoztatása, vagy közpénzekkel való visszaélés esetén, vagy vagy Olaszországban volt ilyen eset, amikor valaki menedéket nyújtott az esőben élelmiszerét sorba álló migránsoknak, és ez a vád itt az volt, hogy közterületet nem megfelelően használták fel. Voltak olyan eljárások, amelyek különösen megalázóak voltak. Volt egy ilyen incidens, mely 2005 márciusában történt, de beszámolók szerint egy újságírót azzal helyeztek vád alá, hogy autójában, Spanyolország észak területén autójában szállított illegális migránsokat, tagadta a vádat, ő csak lefényképezte a, menekült táborba menőket, elvették a, fényképezőképet, 12 órára elzárták, és bár elengedték vádemelés nélkül, úgy érvelt, hogy őrzőbevétele és a, a ellene való fellépés ültöztetést jelentett. Aztán volt, akinek elvették a, a, a magán ez, saját vagyontárgyaikat, erre a, a jelentésben 16. oldalon találnak példát. Aztán megfélemlítést, a megfélemlítés többféle formát ölthet, például az is, hogyha nem cselekednek a hatóságok, az is lehet egy forma, Egy szervezet arról számolt be, hogy egy vasútállomáson Szlovéniában a rendőr nem engedte, hogy a mentő ellásson, mentősök ellássanak egy szemét, aki, aki a, a rászorult erre a vasútállomáson. Laszországban és Magyarországon eloszlatják az embereket a, a, a, fő, a közötterek, közterekről, és nem tudnak így hozzáférni az élelmiszerelosztó pontokhoz, amelyeket a civil szervezetek működtetnek. A második meglátásunk a civil társadalommal kapcsolatban az volt, hogy széles körben zavar érvényesül afelől, hogy az irányelv hogyan kerül végre a tagállamokban. Ennek eredetlenül hatása lehet. Nagyon sok válaszadó beszámolt arról, hogy nem tudták, féltek, hogy nehogy a, a, a törvény sértsenek, aztán úgy tűnik a is alapján, hogy nincs koordináció a tagállami hatóságok és az önkormányzati szervezetek között, és ez megint csak kétértelműséghez vezetett. És ezek a, a kétértelmű helyzetek, a humanitárius önkéntesek munkáját illetően, meg általában a civil szervezetek működését illetően, hogy ezek jogsértőek vagy sem, ez azt jelenti, hogy a, a sérülékeny csoportok, különösen a, a terhes nők vagy gyerekek, akik iskolába akarnak jutni, nem kapnak szolgáltatást holott lenne hozzá joguk, csak nem teljesen világos, hogy ez a jog érvényesülhet el. Az adminisztratív munkatársak például a közkórházakban, Ciprusban lejelentették a, a, a migránsokat, ha ellátták őket, holott nem is volt ilyen kötelezettség. Egy meglátás, egy, egy eredmény még vizsgálatnak az is, hogy a tagállamokban a facilitation irányja végrehajtása a összes migráns társadalmi kizárását hozza magával. A, egy, az egyik ciprusi válaszadó azt mondta, a mi európai állampolgári szabadságjogainkat sérti mindez. Különösen a hajó tulajdonosok jelentették, hogy, hogy a tagállamokban megszűnt a, a, a társadalmi bizalom. Úgy gondolják, ők nem tudják a, a, leg, a nagyon nehéz teljesíteni azt a morális kötelességét, hogy megmentsék a, a, a migránsokat a tengereken, ő, ő, és nagyon nehéz kockáztatni saját hajózó személyzetük életét mindeközben. És nagyon kevés az EU támogatás a civil szervezetek és az önkormányzati szervezetek működését támogatandó a humanitárius segítségnyújtás során az, a, a szabályozatlan migránsok ellátásában, akár a munkahelyeket is kockáztatják. A, ezen felmérések, körkérdések alapján két meglátásunk és ajánlásunk fogalmazódik meg. Egyrészt azt javasoljuk az EU támogatást olyan városoknak és civil szervezetnek kéne nyújtani, amelyek a humanitárius szükségleteit elégítik ki ezeknek az illegális migránsoknak, és a nehéz helyzetüket orvosolják, és végül biztosítani kell azt is, hogy a reguláris migránsok kapjanak fellátást, egyrészt a köz szektorbeli szervezetektől, másrészt pedig a jog, jogaikat érvényesítsék. Köszönöm szépen. A jelentés ott van önök előtt. Három képviselőtársam szeretne hozzászólni. Nagyon sok időn nincs. Kérem, mindenki fogja rövidre. Kostas úr is, akkor négyen már. Wikström asszony, Jean Lambert, még valaki? Barbara. Zárom a listát akkor. Még három naprendi pontunk van. Tudnélik. Sok kamasz vannak hozzá. Sok időm nincs, mondom még egyszer. Kérem, mindenki fogja rövidre. Mert van még tennivalónk utána is. Kérem, rövidre fogják. De hát majd csak. Cecil először. Köszönöm, Claude. Rendkívül fontos téma ez. Olyan az a pont, amelyben voltak éppen a saját közös jelentés és az állásfoglalás is Metzola asszonyjal vezetésével megfogalmazódott, és amely tavaly jelentős többséggel került elfogadásra ebben a házban. Arra kell emlékeztessük egymást, hogy itt szolidaritás alapján életeket mentünk a veszélyben levő embereket ellátva. És persze van egy jogi kötelezettségünk is, a nemzetközi jog alapján. Az ENSZ eh, kartának 98 es cikke a tengerjoggal kapcsolatban meg, meghatározza minden tagállam felelősségét a tengeren bajba jutottak megsegítésére. Tehát itt van jogszabály, és ezt, ezt mindenféle feltétele nélkül alkalmazni kell az emberi életvédelme tekintetében. Úgy tűnik azonban, mégsem itt ez a fő kérdés, sok tagállam úgy tűnik a, a veszélyhelyzetben levő segítségtől megtagadja a segítséget, például a titkosság alkalmazásával. Lehet, hogy valaki titokban, ha segíti a menekültet, azt is megbünteti. A ö, vizsgálatok során, a, vagy, vagy a, az, a vádeljárásokban, a civil szeretek tekintetében mindenki, aki segíteni akar, civil szervezeteket is beleértve, hatalmas erőfeszítéseket tesznek ezek az emberek, és sokszor a, a, a törvény ellen kell, hogy ússzanak az ár ellen. És itt a, a, egy orvos véleményével szeretnék befejezni. Mindenkinek erkölcsi kötelessége, amikor látják, hogy veszélyben van valaki, hogy megmentsék azért nem lehet valakit elítélni, hogy szolidáris. Úgy gondolom, hogy a józanész ezt diktálja. Köszönöm. I'm not sure. Köszönöm, Cecil. Nem vagyok benne biztos, hogy a méreható vitát e, folytathatunk. Feltehetünk néhány kérdést, tisztázást kérhetünk egyes pontokban. De, de 45-re be kellene zárni ezt a vitát. Úgy látom, hogy nem igazán figyelnek rám. Kezdjük. Anna. Köszönöm szépen, hogy elkészítették ezt a e, tanulmányt. Ez lehet, hogy ellentmondás, e, mert e, ön azt a következtetést vonja le, hogy nem felel meg a célnak a, rend, a célnak a rendszer, na de a cél sem megfelelő. E, emberi jogi kötelezettségekről van itt szó, ami a tagállamokat illeti, és azok szemet hújnak az embercsempészek fölött, ők azok, akik tulajdonképpen fenntartják az embercsempészek üzleti modellját azáltal, hogy nem adnak legális lehetőséget a bevándorlásra. A kék kártya, ami felmerült, ez egyáltalán nem felel meg az elvárásoknak. Főleg, amikor a tagállamok kiváló embereket próbálnak kriminalizálni, akik Görögországban, illetve más országokban fantasztikus humanitárius munkát végeznek, és a jó hírünkért küzdenek, és ezt óvják meg. Nyilván nem ez a célunk, hogy bárkit is kriminalizáljunk, aki humanitárius segítséget nyújt, de mi van azokkal a tagállamokkal, akik az aranyvízumot osztogatják, és ebben versenyeznek egymással? Hát kit segítenek így Európai Uniós tartózkodáshoz? a e, e, korrupt személyeket, akik e, újabb és újabb korrupciós lehetőséget hoznak be az Európai Unióba, de emellett az embercsempészeket, a csempé, egyéb csempészeket, és ezt teszi lehetővé. Ez a, ez a tagállami politika elegem van ebből a kétszínűségből állnak. Egy ilyen típusú jelentés esetében persze fel lehet vetni ezeket a pontokat, de őszintén szólva erre most nincs túl sok időnk, de jobb lesz, azt hiszem, hogyha csöndbe maradok, megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen. Valóban további eh, biz, eh, tiszt, tisztázni kell bizonyos további kérdéseket, a humanitárius segítségnyújtás azonban vissza is üthet, és alááshatja a migrációs rendszert. Például a magán felkutatási és kimentési akciók több ezer ember életét menthetik meg a földközi tengeren, de akár pull-faktorként is működhetnek. Olyan országokból küldhetik Európába az embereket, vagy vonzhatják Európába az embereket, akik tudják, hogy úgyis ki fogják őket menteni. Még akkor is, hogyha tiszteletet kell mutatnunk ezen személyek tevékenysége előtt, a humanitárius tevékenységek előtt, ez le, minden mellett a pénzügyi okokból a rendszert fenntartó személyek által működtetett szélesebb keretbe illeszkedik bele. nagyon fontos emiatt, hogy nem csak, hogy tisztázzunk bizonyos kérdéseket, hogy mit engedhetünk meg például a humanitárius segítségnyújtóknak, anélkül, hogy kriminalizálnánk őket, hanem az is fontos, hogy a humanitárius szervezetek tevékenységének ne legyen nem szándékolt és nem kívánt ok, ö, következménye. Dekozta képviselő. Tessék. Engem az érdekelne, Engem az érdekelne, mondja a hozzászóló, hogy a tanulmányában foglalkoztak-e azzal, hogy milyen hatása van ezen irányelvnek, illetve elretentő irány, eh, intézkedéseknek azokra, akik önkéntesen szolidáris érzésekből segítenek a, a menekülteknek, és akik azokat az értékeket képviselik, amelyeket az Európai Uniónak kellene képviselnie. És megállapították-e azt, hogy ez az irányelv hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntes önkéntes szerepvállalás, amit egyébként a politikusok a vasárnapi beszédeikben méltatnak. Hogy tehát ez az önkéntes tevékenység, ez inkább ezt próbálják inkább elrettenteni, ezt próbálják negatív színben feltüntetni. Vajon az, ez, az, ez a tanulmány arra a következtetésre jutott el, hogyha egy egy ilyen tevékenységnek, önkéntes tevékenységnek olyan ö, eredménye van, ami politikailag nem szándékolt, akkor ezt inkább elrettentik-e, ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen, Cecília, tessék. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt. Nagyon-nagyon hasznos ez számunkra. Múlt héten a petíciós bizottságban volt egy petíció a PromAid szervezet től voltak ott kép, tagok, és bemutatták, hogy milyen tevékenységet folytatnak a földközi tengeri térségben. Egy nagyon érdekes vitára került sor, és meg kell ismételnem azt, hogy ahhoz, hogy életeket mentsünk meg, az földközi tengeren, ezt nem tekinthetjük, ez a szakbizottság nem tekintheti ezt pull faktornak. Valaki azt mondta, hogy a humanitárius eh, segítségnyújtás biztosítát, biztosítását úgy is tekinthetjük, mint egy pull faktor, amivel ide vonzuk a menekülteket. Ez annyira botrányos kijelentés, és annyira nem helyén való, szerintem még ez még jó lenne, hogyha meg se hallgatnánk, ettől rosszul vagyok. Miről beszélünk? Olyan dologról beszélünk, amely bármelyik ö, személy, egy emberi lény számára, akárhol éljen, ö, központi elem kellene, hogy legyen. Az ember élet megmentése, ez inkább kötelesség kell, hogy legyen. Ön a tanulmányában nagyon-nagyon hasznos gondolatokat vetett fel, ez nagyon hasznos ez a, ez a dokumentum számunkra, hiszen ezzel nyomást gyakorolhatunk a bizottságra, hogy vizsgálja felül a segítségnyújtási irányelvet, és arra kötelezzük őket, hogy az európai jogot és az emberi jogi sztenderdeket tartsák és tartassák be. Ez kötelező, és ennek kötelezőnek kellene lenni, nem pedig önkéntesnek, ahogy ezt látjuk az első cikk második pontjában. bármelyik tagállam eh, eh, azon gondolkodik, eh, hogy szankciókat fogadjon el, ez ilyen tevékenységre ez elfogadhatatlan. Tulajdonképpen az emberi lények számára kötelező feladatokat végzik el ezek a szervezetek. Jim Lambert következik. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek a tanulmány elkészítéséhez. Úgy látjuk, hogy egyre több eset merül föl tagállami szinten is a civil társadalmi szervezetek tevékenységével kapcsolatban, és gyakran feszültség is felmerül gyakran felmerül a helyi, akár helyi önkormányzatokban, szervezetekben, hogy adhatnak-e, nyújthatnak-e segítséget egy konkrét helyzetben. Ami az ENSZ javaslatokat illeti, annak a keretébe is beillik ez. Az Európai Bizottság úgy tűnik azonban, hogy nem akarja ezt a jövőben e, elvégezni ami az iránymutatásokat illeti azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan tudnák jobban tisztázni ezeket a pontokat, illetve mi a helyzet azokkal, akiket nem lehet visszafordítani, holott a kérvényüket elutasították. Számos tagállamban vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen hát akinek az ügye nincs lezárva, nem függőben van még mindig. Mi a helyzet az ilyen függőben lévő esetekkel kapcsolatos iránymutatásokkal? Szeretnék én is köszönetet mondani a tanulmányért, és megkérdezném, hogy ki írta, ez segítséget nyújthatna nekem. Olyan helyzet alakult ki, mi szerint az európai tagállamok többsége képtelen áthelyezni, letelepíteni, és a civil társadalom ellen fordul. Rövid példa, a római példa, római eset. Az egyik fő befogadó központ, önkéntes befogadó központ tehát folyamatosan felszámolják, miszerint közterületen működik. Önkéntesek hozták létre, állami pénz nincs benne. Most azt szeretném kérdezni, ezek az államok azt gondolják, hogy a civil szervezetek elleni támadásokkal elrettentenek, de a római eset olyan űrt hoz létre, amit aztán a szervezett bűnözés, az alvilág, a maffia tölt be. Ezzel is tisztában kell lennünk. Köszönöm. Thank you. And finally Juan Fernando, please. Köszönöm. Végén Juan Fernando parancsolj. Köszönöm. Persze, hogy én is köszönöm Alaszapasszonynak a, a jelentést, a bemutatását ennek a dokumentumnak ezt már többször kérte a Libeszek Bizottság. Spanyolra váltok, most viszont mert szeretnék egy spanyol ügyet felvetni, amelyre Cecilia Wikström is utalt, és kérdést szeretnék ennek nyomán feltenni. Tehát voltak éppen a petíciós bizottságban volt egy, egy prezentáció melyet három spanyol állampolgár terjesztett be, akiket egy görög ö, part, partvédelmű naszály vetett, vett őrizetbe. Segítek adtak nyújtani, de, de bűncselekmény elkövetésre vadoltak őket, mint embercsempészek lennének. Tíz éves börtönbüntetéssel fenyegetik őket, a humintervős munkáért cserébe, amit elvál, amit végeztek voltak éppen a törvékeny alapján emeltek vádat, holott voltak éppen az, az irányelv egyes cikk kettes bekezdésének pontjait alkalmazták, tehát együttműködtek, segítették a reguláris migránsokat az irányelvnek megfelelően, mégis büntetőeljárással fenyegetik őket van itt ebben persze egy feltételes mód a jogszabályban. Azt kell biztosítsuk, hogy megfelelően hajtsák végre az irányelvet, és elkerüljük az ilyen jogértelmezést, mert ez nem megengedett a jogalkotó szándékával éppen ellenkező alkalmazása a BTK-nak. Nem csak Görögországban történt ez így, hanem más, nagyon sok más esetet is felsorolhatnánk. Itt az a lehetőbb, akkor a feltűnés, mert spanyol állampolgárokat fogtak le a görög hatóságok. De vajon én, amikor például a vízumkódexsel foglalkozom, gyakran az a benyomásom, hogy hogy az EU-ba való reguláris bejutást humanitárius vízum révén lehetne elősegíteni, ez teljesen figyelmen kívül hagyja a tagállami jogalkalmazó. Kérdés az, hogy honterős vízum lehetne a jogi út ö, olyan eszköze, mely révén szabályozott módon lehetne ö, belépni Európában ilyen helyzetekben? És mert a tagállamok a büntetőeljárásokkal az illegális útra terelik, kényszerítik a migránsokat. Um, okay. Köszönöm. Ön azt mondja, nem politikus, nem választhat nem, nem tud politikai felvetésekre válaszolni, ám azonban a tudása alapján, mert tapasztalatében több kérdésre tud válaszolni. Kérem, amelyiket tud, jelezze, válaszoljon ezekre. Tehát összesen 5 percünk van. Talán kérem, hogy ezzel éljem. Köszönöm a kérdéseket. A 45-től 51. oldalra hívom fel a figyelmüket erre a szakaszára jelentésnek, amely, amely egyfajta elretentő hatásról beszél, az önkéntesek munkájának a, az ellehetetlenítéséről, és ezzel kapcsolatos politikai közbeszéd, meg a magas figyelmet kapott ügyek kihatásairól, amelyek a média homlok, figyelmének homlokterébe kerültek. És persze ez egész EU-ra vonatkozik az intézményekre, nem csak azokban a tagállamokban, de hát ez nagy visszanzott, ahol történtek, hanem az egész EU-ban. Találtunk a tanulmányokban is hasonló elemeket, és az embercsempészet körüli vitában az lett világos, az került világosá, hogy a hogy a politikai prioritássá vált a közbeszéd szerint is a embercsempésztek elleni harc, és akik ezt hallják ennek a, ennek a fölülről való hát, lecsapódását, e, kell tudják értelmezni, mit jelent ez a napi munkásokkal való munkában ez a követelmény. Hogyan lehet különbséget tenni, mi a csempészt és mi nem, ezt egészen kristálytisztán meg kéne határozni, és a civil társadalom hangját kéne ebben meghallgatni. Mert ugye egyrészt civil, társ, civil szervezetek önkéntesei gyakran hallják, hogy görög önkénteseket Nobel vékedére jelölnek, mindeközben azt is halljuk, hogy így egyének öt éves börtönbüntet is kockáztatnak. Tehát itt azért meg kéne határozni, hogy mit várunk el a civil társadalmaktól, a jelentés keretein belül is. Ez pedig kapcsolja a mondandóm a Jean Lambert kérdéséhez ajánlásaink túlmennek az iránymutatásokon, és mint mondtam, a civil társadalmi szervezetek nagyobb világosságot követelnek, kérnek a jogértelmezésben, ugyanakkor adottok nélkül, hogy milyen vádemelési és ítéletek, eljárások indultak, illetve az, hogy akkor nehéz felmérni, hogy ez a, ez a csomag, ez a facilitation csomag milyen hatással is van a terepen. Tehát nagyon szétaprózódott képet tudunk csak nyerni, hogy mi is az az irányelv. A monitoring és értékelés ezen irányelv alkalmazásában nagyon szétaprózódott, nagyon kevéssé ad egységes képet. EU szinten. És különösen igaz ez a határmenti államok esetében. Olyan országokról van szó, tehát, mint Olaszország, nem olyan sok választ kaptunk ezekről a határmenti országokról, amelyek alapján tapasztalataikról átfogó képet feshetnék. Mert hát ott alapszolgáltatások nyújtásában vannak lekötve ezek a szervezetek, nem sokat tudnak informálni. Holott fontos volna egy robosztus adatbázis ahhoz, hogy tényleg ö, helytálló ajánlásokat tudjunk megfogalmazni. Ez az adathiány, tehát ki kéne küszöbölni. Ez egy fontos feladat, és végül Spinelli asszony a vákum kapcsán. Sajnos ez kiderül a jelentésből is, és ezért akartam felhívni a külön a figyelmüket a, a diagramra, amely mutatja, hogy a 76 civil szervezeti válaszadóból 42 sürgősségi menedéken dolgozik. Tehát egyes egyéneket és szervezeteket e- e- elbátortalanítanak, elriasztanak attól, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújtsanak. És ilyenkor az alapjogok, alapjogai a, a szabályos bevándorolnak sem kerülnek kielégítésre. És a migránsok alapjogai a tekintettel rendkívül fontos erre gondolni. És ezért van az végül, hogy a finanszírozási kérdés felmerült a jelentésben, úgy, ahogy az felmerült, és ez a négy ajánlásból az egyik ezzel foglalkozik, hiszen a civil társadalmi szervezetek és önkéntesek létfontosságú munkát látnak el abban, hogy biztosítják az alapvető emberi jogok érvényesülését, élelmiszer, menedék, egészségügyi ellátás, jogi tanácsadás. Ezt apró pénzből csinálják, és vannak olyan esetek, ahol egyes szervezeteket bűncselekményekkel vádolnak. Azzal, hogy a közpénzeket ket, a, elpazarolják, tehát jogtalanul használják fel, holott létfontosságú szolgáltatások nyújtanak egyébként nem szabályozott migránsoknak, holott azt, azt állítják, ugye, hogy ezek, a, ezek az alapok csak kizárólag a a legális migránsokra vonatkoznak, és a humanitárius a kapcsolatos kérdésre majd később visszatérek, ha megengedi. Uh, Bár lenne több időnk, és részletesebben uh, ki tudná fejteni uh, a mondandóját, hogyha még néhány percben szeretne valamelyik kérdésre reflektálni, vagy írásban. Nem, azt hiszem sikerült válaszolnom. Na hát ez nagyon jó. Köszönöm szépen a jelentést. Okay, um, just a minute for the Commission. Az Európai Bizottság részéről röviden. az Európai Bizottságnak nem muszáj szólnia, de hogyha felkérnek, akkor szívesen pár mondatban reagálunk. Köszönöm szépen, hogy megadja a szót. Én csak meg szeretném ismételni, hogy az Európai Bizottság az EU migráns csempészeti szabályozásával összhangban lép fel. Ezek 2015 óta minden rendelkezésre álló információt értékelünk el, így ezt a tanulmányt is, amit most bemutattak, illetve egy sor különböző beszámolót, jelentést, és a megállapításainkat hamarosan az elkövetkező hetek során szeretnénk közzétenni. Egy pilot projektet is kezdtünk az Eurostattal, hogy a statisztikai hiányosságokat orvosoljuk, amelyekről itt szó volt, ugye a büntetőeljárások számát, az ítéletek számát illetően. Hadd mondjam el, hogy a humanitárius segítséget nyújtókat nem szabad üldözni, szankcionálni. Nemzetközi jog minden tagállam számára kötelezően előírja ezt, és az Európai Unió számára is. Nem fogok belemenni itt most a részletekbe, mert tudom, hogy kevés idejük van. Biztos vagyok benne, hogy lesz majd más alkalom ezt megbeszélni. Elnök, köszönöm szépen, és elnézést, hogyha rángattam önöket, ked délután van. Köszönöm. Következik a 19-es pont. Harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei, vagyis a kék kártya. Én vagyok az előadója ennek a kérdésnek. Kedves kollégák, bevezetésképpen június 6-án a bizottság elfogadta a kék kártya irányelv tervezetet, és a jelentés tervezetnek a lényegéről szeretnék most beszámolni. Több kollega is említette itt a kékkártyát, illetve a legális bevándorlási utakat, Anna Gomez, Sophie Intveld tett róla említést. Talán hasznos, hogyha összefüggésekbe helyezzük ezt a az idén jellegű munkavállalók irányelvével kapcsolatban, illetve a távközlési cégekkel kapcsolatban szoktunk erről beszélni. A bevándorlás területén igazából csak ez a két legális zóna van. Igazából mi ilyesmivel szeretnénk foglalkozni, de kevéssé létezik ez, mármint a legális bevándorlás. Az áthelyezés terén is olyan keveset tesznek a e, tagállamok, illetve a letelepítés hely e, területén, ahogy Sophie Intfeld is e, említette, hogy elég siralmas a kép. Csak azért említem a körülményeket, a hátteret, hogy mindenki tudja, hogy a kékkártyás javaslat is azt az űrt hivatott betölteni, ami fennáll legális bevándorlásban. Ugye mi azt mondjuk, hogy legális utakat kell biztosítani a migránsoknak, nem biztos, hogy ez meg fog most valósulni azzal kell foglalkoznunk, amilyen javaslat született, a kék kártya irányel felülvizsgálattára tett javaslatot az Európai Bizottság. Nem gondolom, hogy tökéletes tervel rendelkeznénk a legális bevándorlásra, de némileg javulhat a helyzet ezzel a felülvizsgálattal, és köszönet, hogy itt vannak az árnyék előadók, hogy megbeszélhessük velük együtt ezt a jelentéstervezetet. A lényeg a jelentéstervezettel és a módosítókkal az lenne, hogy pozitív üzenetet küldjünk, miszerint kezelni kell a legális bevándorlást. A felülvizsgálat célja a bizottság részéről a kékkártya irányelv elterjesztése vagy alkalmazásának elterjesztése, hiszen eddig nem működött elég jól, lányék előadók többsége egyetért, magasan képzett munkavállalóknak biztosítani kell a bejutást az EU-ba, ennek érdekében kell alkalmazni az irányelvet. Egyszerűsített eljárás alakulnak ki különböző könnyítések mind ezt a célt szolgálják, nemzeti hatóságok, munkáltatók vonatkozásában és a szociális partnerek szerepéről is beszéltünk, meg a különböző küszöbértékekről, illetve arról, hogy milyen területeken lesz szükség módosításra. Először is alkalmazási terület. Szeretnénk a felülvizsgálatnál az alkalmazási területet kiterjeszteni a menedékjogi szabályok alapján a munkaerőpiacra be, már bejutott emberekre, úgy gondolom, hogy ez hasznos lenne, a nemzetközi védelemmel részesülők is kapnának kék kártyát, az Európán kívüli magasan képzettek, tehát az EU-n kívül kapnák meg a kék kártyát, azok, akik itt vannak és védelmet élveznek pedig az EU-n belül. Az Európai Parlament a Metzola és a Kienge jelentésben is hangsúlyozta a migrációs megközelítés holisztikusságát, illetve hogy annak kell lennie. Mm, ez tavaly történt, ugyanakkor legális utakra is szükség van. A második dolog, fizetési küszöb, ez opcionális lenne a tagállamok esetében. Egyes tagállamokban nincsenek rögzített bérek, magasan képzett szektorokban. Nagyon különböznek a munkaerőpiacok, ehhez kell alkalmazkodni az irányelvnek gondoskodni kell a tagállamoknak arról, hogy a kollektív szerződések, illetve a különböző érvényes megállapodások mindig betartásra kerüljenek a kékkártya esetében is. A szociális partnerek szerepe is növekedne én úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat akkor lehet hatékony, hogyha a szociális partnerek között konszenzus alakul ki, akkor a javaslatot jobban fogják fogadni, és hitelesebb lesz az. A szakszervezeteknek és a munkáltatóknak lehetővé kell tenni, hogy a szakmai tapasztalat mi mellétét meghatározzák a tagállamoknak, a szociális partnerekkel is egyeztetni kell, mielőtt fizetési küszöböt határoznak meg, ami az elismert munkáltatókat illeti szociális egyeztetésben felgyorsított eljárásban kell elismerni a munkáltatókat. Ez egy nagy ösztönzés lenne a kékkártya alkalmazásához. Intermobilitás, ez is fontos, hogy egyszerűsített eljárás érvényesülne a kékkártyások esetében a többi munkaerőpiaci EU szabályozásból merítve ihletet. Tehát, hogyha egy másik tagállamban akar valaki dolgozni, annak is lenne lehetősége. A visszavonás, megtagadás, meg nem újítás kritériumait észszerűsíteni kell, különösen gondolva arra, hogy eh, a megtagadás, visszavonás eh, okainál a munkanélküliség és a eh, közbiztonsági szempontok is szerepelnek, csak arányos mértékben lehet ezekre, vagy lehessen ezekre hivatkozni. Érzékeny kérdés a nemzeti és EU rendszer közötti kapcsolódás az EU szint inkább ösztönözné a tagállamokat az EU kék kártya használatára. Eljavaslatokkal és a módosítókkal kapcsolatosan nagyon szívesen megadom a szót a képviselőtársaknak, először talán az árnyék előadóknak. Gabriel az első, tessék. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a jelentéséhez, illetve a módosítókhoz, és köszönetet mondok a gyümölcsöző konstruktív együttműködésén. Ami a jelentést illeti, minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy az Európai Uniót vonzóbb célponttá akarjuk tenni a kékkártya révén. Eddig ez nem járt sikerrel. Ezért szeretnék eh, valamit megemlíteni. Kulcsfontosságú a szociális partnerek eh, szerepe az, hogy nemzeti szinten velük folyamatosan eh, kapcsolat legyen. Ez nagyon fontos, ez nem csak a tagállamoknak hasznos, hanem azoknak is, akik kékártyáért folyamodnak. Támogatnunk kell azt is, hogy a felülvizsgálat az alkalmazási terület kibővítésével járjon. Oly módon, hogy tudjunk mindenkinek segíteni, aki kékkártyát kér. Ne csak diplomásokra vonatkozzon, hanem bármilyen képesítéssel rendelkezőkre. és ne csak a harmadik államok állampolgáraival, hanem magukkal a harmadik államokkal foglalkozzunk, hogy agyelszívásra ne kerüljön sor. A nemzeti tagállami munkaerőpiac szükségleteit is figyelembe kell venni, garantálni kell a tagállamoknak, hogy maga állíthassa össze, hogy milyen szakmából van hiány, tehát a hiány listát a helyi munkaerőpiac specifikumait konzultáció és elemzés keretében figyelembe kell venni. Ez lehetővé kell, hogy tegye, hogy a külföldi szakemberek ne okozzanak kárt a nemzeti munkaerőpiacnak. Rugalmasság reformra van szükség a fizetés megállapításnál. Nagyon pozitív üzenetet küldtünk a harmadik országoknak az EU érdekeit védve. Tehát az alkalmazási terület kibővítését támogatom, úgy gondolom, hogy sokkal több embernek kellene lehetőséget adni arra, hogy kék kártyát igényeljen Végül, de nem utolsó sorban szeretnék felhívást intézni a tagállamokhoz, hogy adaptálják jogszabályi környezetüket ehhez az új javaslathoz. Tudom, hogy időre lesz a tagállamoknak szüksége, ugyanakkor nem szabad, hogy rivalizálás alakuljon ki, verseny a tagállamok között a magasan képzett emberek oda csábítása terén nem szabad alulbecsülni ennek a veszélyét, mert tudjuk, hogy a tagállamok különösen a perifériákon általában tehát a periférián elhelyezkedő tagállamok az elsődleges célpontok, de aztán nagyon gyorsan Németországba máshova utaznának tovább az emberek, mert ott magasabb a fizetés. Úgyhogy azok az országok, akik befektetnek ezekbe az emberekbe, a befektetésük védelmét is megérdemlik a kékkártyás rendszerben. Természetesen minnyájunknak védeni kell a szolidaritást. Ez a kékkártya rendszerre is vonatkozik. Ezzel szeretném zárni, de még egyszer kérem, hogy egyszerűbb legyen az eljárás annak érdekében, hogy a kártya vonzóbbá váljék. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy még sok munkát kell elvégezni, és szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, biztos vagyok benne, hogy sok hasznos javaslatot fogunk kapni, és konszenzusra jutunk-e fontos kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Natali Grisberg, az ALDE árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Klódnak, jelentéstevőnek kiváló eh, jelentést készített, eh, jelentést tervezetett. Köszönöm az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, illetve köszönöm, hogy a, a pontosan azokat a célokat fogalmazta meg, amelyeket a mi parlamenti frakciónk is támogat, és mi is szeretnénk ha, ö, vonzóbbá tenni ezt az eszközt, nem csak a kedvezményezettek számára, de azok számára ö, is, akik szeretnének az európai ö, országokban így munkatársakat toborozni. Támogat látom azokat az elemeket, amelyeket felvetettél, Claude, és szeretnénk, hogyha a tagállamok közötti mobilitás egyszerűbb lenne, egyszerűbb lenne az administratív eljárás is, egy gyorsított eljárást szeretnénk azon munkadók számára adni, akik a kékkártya eljárásban már tulajdonképpen engedélyezett vagy akreditált vállalkozásoknak számítanak, és fontos, hogy ezzel az eszközzel sikerüljön tisztázni és racionalizálni mindenféle munkavállalással kapcsolatos folyamatot. A jelentés tervezett bemutatása során említette a nemzeti rendszerek, a különböző tagállami nemzeti eh, kékkártyás rendszerek megszüntetését, eh, a magasan képzett személyekre vonatkozóan, és eh, hiszen mert ezek egymással versenyben állnak az európai területen, de azért jó lett volna ezzel a ponttal kapcsolatban egy egyértelműbb megerősítést kapni ezeknek eltörléséről, és egy kicsit kötelezőbb érvényű eh, döntést eh, megfogalmazni, mert eh, ilyen formában nem működik ez a rendszer, holott még rá számos feladatunk lenne a különböző egymásban versenyben álló rendszerek léte eléggé káros, és ez károsítja az európai kékkártyás rendszer megvalósítását. Ez az egyik oka az, az rendszer kudarcának. Remélem, hogy olyan eszközök állnak hamarosan a rendelkezésünkre, amelyek harmonizáltak a tagállamok között, és megint csak falhoz szorítottak bennünket, és azt is sajnálom, hogy a jelentés a hatály kiterjesztésében nem megy egy kicsit messzebb. Egy kicsit említetted ezt, magasabbra emelted a sorompót, de a magasan képzett munkavállalókkal kapcsolatban hallhattuk a LIBE meghallgatásán, hogy a tagállamoknak jól képzett munkára van szükségük, de gyakran elhangzott a meghallgatásokon, hogy ez mennyire fontos. Azt gondolom, hogy az irányelv hatájának a kiterjesztése segítséget jelentene, akkor, hogyha egyes ágazatokban a, túl, a, a kiválóan képzett munkavállalókon kívül egyéb munkavállalókra is szükség van. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne konkrét eszközöket elfogadni. Azt hiszem, hogy sürgős a helyzet. Az Európai Uniónak hatékony migrációs leg, legális bevándorlási politikára van szüksége, két okból is. Egyrészt azért, hogy a specifikus képzettségek hiányát megszüntessük, feltöltsük, illetve be kell vonzanunk a tehetségeket Európában. Most már egyre inkább előregedik Európa, és Azt gondolom, hogy Európát vonzóbbá kellene tenni, és ráadásul azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kontinensnek visszaadjuk a lendületet, és fontos lenne, hogy ezt a területet még újra elővegyük három vagy négy év múlva. Az ennyi jelentéstevőknek adom meg a szót, Potó Valéró, köszönöm szépen, elnök úr. Um, szeretnék én is gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Azt hiszem, hogy mindenképpen jó dolog, hogy az asztalra került ez az irányelv, ez jobb, mint a korábbiak. Volt egy meghallgatás itt a parlamentben néhány hónapja. Volt egy svéd képviselő is, aki azt mondta, hogy nyolc kékkártya irányelv volt, és több ezer um, um, munkavállalási engedélyt adtak ki Svédországban a magasan kvalifikált személyeknek. Nagyon sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem ment egy kicsit messzebb ezen a területen. Azt gondolom, hogy nem csak a jól képzett személyeket kellene bevonzani ide, hanem mindenkit. Azt külföldi munkavállalók ra kellene, hogy vonatkozon ez az irányelv, akár jó képzettek, akár nem. A tanács vagy a bizottság, nem tudom, hogy egyetért -e ezzel, lehet, hogy a parlament többséges ért ezzel egyet, de minden esetre fontosnak tartom, hogy erről beszéljük, mert sajnálatosnak tartom, hogy nem mentünk egy kicsit messzebb. A bizottság is képviselhetné ezt az álláspontot, ez, ennek én nagyon örülnék. Emellett örömmel állapítom meg, hogy a nemzeti rendszereken túl Európán belüli munkavállalói, munkavállalói áramlást is láthatunk. Ez nagyon jó dolog, hogy ugye az Európai Unióban mozog a munkaerő. Claude emellett tett egy javaslatot a menedékrendszerrel való összekapcsolásra. Emellett, hogyha valaki ebbe a rendszerbe bekerül menedékkérőként, és közben munkát kap, a rendszerben maradhat, még akkor is, hogyha visszautasítják a menedékkérelmét. Azt gondolom, hogy a menedék kérő státuszból ennek köszönhetően át lehetne lépni a legális, menek, vagy legális bevándorló fázisába. Erre a rendszerre mi büszkék vagyunk Svédországban. Aztán a különböző országokban létező különböző rendszerek egymás mellett élése, azt gondolom, hogy nem ugyanaz a mod, nem, nem működik mindenhol ugyanaz a modell, ahogy Claude is mondta, fontos, hogy mindenütt a, a működőképes rendszert eh, fogadjuk, találjuk meg. A 3.4-es pont az, ami eh, probléma, amivel kapcsolatban probléma merülhet fel, amely a kék kártyát a nemzeti, szint, nemzeti rendszerek fölé helyeznék. A kék kártyát eddig nem annyira használták ki, mert bonyolultnak tartották, a nemzeti rendszert pedig kevésbé. Svédországban egy kicsit aggaszt bennünket ez a helyzet, mert hogyha egy olyan kékkártyás rendszert vezetünk be, európai kékkártyás rendszert, amely a nemzeti rendszer fölé helyezkedik, akkor felmerülnek bizonyos problémák a speciális ágazatokkal kapcsolatban, a szezonális munkásokkal kapcsolatban, különböző célcsoportok merülhetnek fel, a különböző rendszerek, akikre különböző rendszerek vonatkoznak, tehát lehet, hogy továbbra is elég bonyolult helyzet marad fent. Úgyhogy mindenképpen érdemes lenne ezt pontosabban végig gondolni. Emellett azt gondolom, hogy a tanács sem ragaszkodik ennek a e, cikknek, a cikk mellett való kitartáshoz. Minden esetre azt gondolom, hogy ez egy jobb rendszer lenne a jól képzett munkavállalók bevonzásához. Én ennél még tovább mennék, ahogy ezt már elmondtam, de egyelőre ez egy jó kiindulási alap. Köszönöm. Köszönöm szépen. A QE árnyék jelentéstevője, Barbara Spinner. Szeretnék Claude-nak köszönetet mondani, kiváló és nagyon aprólékos munkát végzett a kék kártyával kapcsolatban jelentősen javul ezáltal a kártya javaslat, ami eddig elég törékeny volt, és könnyebb lesz hozzáférnie több migráns kategóriának is, így a családtagoknak, a módosítóknál én azt javasolnám, hogy ne csak a nemzetközi védelemben részesülők, hanem a menedék kérők esetében is kötelező legyen a gyors eljárás, illetve a minősített, elismert munkáltatók nyújtsanak lehetőséget. A Blue Cardot tényleg vonzó eszközé szeretném átalakítani. Eddig nem az volt, kivéve Németországban. Az eljárást egyszerűsíteni kell, be kell engedni a kék kártyásokat az EU-ba, és a szabad mozgás többlet értéket jelent a nemzeti rendszerekhez képest. Persze közben értem Valéro asszony szempontjait a svéd helyzettel kapcsolatosan. Nagyon röviden a következő módosítókat nyújtanám be. Először is a nemzeti európai jogszabályok a menedékkérőknek is adják meg ezt a lehetőséget, és ne legyenek időkorlátok a kék kártyánál, legyen lehetőség az online igénylésre is, oly módon, hogy az EU-n kívül tartózkodók is tudják igényelni. Nagyon tetszik nekem, hogy ha a nem magasan képzett munkák végzőire is kiterjesztenénk a lehetőséget, a garanciák és a kékkártya tulajdonosok munkanélküliség esetén való megvédése, vagy az abúzusok esetén a munkáltató által, illetve a kutatók és diákok, akik harmadik államról érkeznek, is részesülhessenek belőle a kékkártyások számára biztosítani kell azt, hogy egyik tagállamra a másikba átmenjenek, illetve hogy munkáltatót váltsanak, ne legyenek kiszolgáltatva egy munkáltatónak. Véleményem szerint nem a migránsnak vagy kékkártya tulajdonosnak kellene megfizetnie a munkáltató nem megfelelő magatartásáért. Úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű küzdelem itt a parlamentben elfogadtatni, de végigviszük ezt a küzdelmet együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem tudom, ki akar még hozzászólni. köszönöm az árnyékelődőknek. Talán a bevezetőmben szándékosan és egy kicsit szerényebben fogalmaztam, eh, hogy helyet adjak a fokozódásnak. Tudom, hogy ez egy kényes téma, és a, a árnyék előadók résztes feltárása révén lehetett a frakciók széles körében erősíteni ezt a témát, amely fontos, hiszen a legális bevándorlás a Lisszabon utáni időszak nagyon fontos eleme, és a kék kártya, a szezonális munkavállalás, és ide tartozó területek nagyon komoly és aprólékos munkát igényelnek. Köszönet tehát a kemény munk- ezért a kemény munkáját, amelyet kifejtettek annak érdekében, hogy egy hiteles revízió legyen a jogszabálynak. Köszönöm. Kérem a többi hozzászólót, hogy most szóljon hozzá, Cecil Kiengi először. Köszönöm. Szeretnél megköszönni Klódnak a nagyszerű munkát, amelyet kifejtette javaslat tárgyában. Nagyon fontos dokumentum ez, a migráció legális csatornáit feltárandó első lépés ez rendkívül fontos első lépés. Azt is szeretném ehelyt felvetni, hogy szükség lesz itt még további javaslatokra is, hogy erősítsük a mozgásszabadság eh, egészét. A kék kártya ügyében látni kell, hogy 200 ember évente láthatja előnyét ennek, és a közeljövőben ez a kártya új foglalkoztatási piacokat is elérhet magasan képzett munkavállalók számára, de nem, nem, túl, de nem csak magasan képzett emberek számára lehet ez hasznos. Ez az első kérdés, merre is gondoljunk. Aztán az irányelvbe be kéne venni a menekvékjogot kérőket is. Ön van még egy kérdésem. Azok, akik menedékjogot kérnek, és akikre, vagy akikre vonatkozik a kék kártya, nem szabad, hogy elveszítsék a, azokat az előnyeket, amelyek a menedékjoggal járnak a Dublin rendszer alapján. Fontos, hogy inkluzív jelleggel bírjon, és nem, nehogy inkább hátrányos helyzete legyen, hatása legyen rájuk. Tehát versenyképesebb lehetnek, lehetnek elkerülhetjük a munkavállalók kizsákmányolását, vagy akár az alacsonyabb béreket. Köszönöm szépen, bekerüli a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra értékelem, hogy ön jelentéstevő az árnyék előadókkal nagyon szakmai módon tudott megírni egy, egy profi jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon jó eredmény nyílik kilátás mindezzel. Mindemellett szeretnék figyelmeztetni és óvni attól, hogy szemben nagyon sok itt elhangzott fel megjegyzéssel és bejelentéssel a kék kártya témája a magasan képzett munkavállalók számára, akikre Európában sürgős szükség van, mert nem tudunk a globális versenyben megállni, nem nyerhetjük meg ezt a világversenyt gazdasági éllovasként, össze, hogy ezt összekössük a legális migráció céljaival, meg más nagyon bonyolult témákkal nem köthetjük össze egy az egyben, mert más a célja a két dolognak. Ez a jelentés arra kéne koncentráljon, hogy megoldást találjon arra, hogy jó minőségű, magasan képzett munkaerőt tudjon Európába hozni. És nem az a célja, hogy azt a rendkívül nehéz és extrém bonyolultságú kérdéskörrel összekeverjük. Sokkal inkább azt javasolnám, hogy mi a szakbizottságban célzottan afelé mozgassuk az Európai Bizottságot, hogy a legális migráció témájával, az egész átfogó és bonyolult problematikáját felölelve nem csak a magasan képzett munkavállalók tekintetében és a menedékesek munkához juttatásában is segítse, és erre egy saját külön jelentést írjunk. Jobb ez, jobb lenne, mint hogy most így összekeverjük a két dolgot, és persze nem tagadhatom, hogy a vízumkódextel szerzett tapasztalatok jól mutatják, hogy a tárgyalások a tanács általi elutasításhoz vezethetnek mert a tanács egyáltalán nem kész arra, hogy ezt a két témát összekeverje. Nem szabad persze adnunk abeli óhajunkat, hogy ezt a kérdésfeltevést a bizottság részéről is kidolgoztassuk ugyanilyen magas szakmai minőségben. Thank you for your... Köszönöm szépen. Azt hiszem határa. Köszönöm, Becker úr. Azt hiszem, hogy a hatály ö, részre utalt a nemzetközi védelem rész kibővítésére vonatkozó gondolatokra reflektált, végül pedig Metzola asszony. Köszönöm röviden csak, Claude, mint jelentéstevő, eh, árnyékeladó Maja Gabriel együtt. Azt kell mondanom, hogy a, a vasat jó irányba megy, hogy az EU kék kártya egy valóságosan európai megoldást legyen, mert hogy az elején jár, messze attól a céltól, amelyet kitűztünk. Az EU szerte használatos kékkártya inkluzív e, eszköz lesz, nem csak a magasan képzött, hanem mindenféle tanúsítványolta bizonyítvány rendelkező munkavállaló számára az EU-t e, vonzóvá téve, a rendszert is vonzóvá téve az emberek számára, és egy fenntartható, legális csatornát nyitna a legális bevándorlók előtt az a tény, hogy a tagállam döntheti el, hogy mire van szükség, hogy, hogy betöltse a munkaerőpiacán levő hiányokat, rendkívül fontos elem. A munkaerőpiaci tesztet kell bevezetni azon ágazatokban, ahol magasabb munkavállalók aránya. Köszönöm szépen, Roberta. A bizottság részéről egy szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot! Csak annyit szeretnék elmondani, hogy üdvözöljük azt a szóbeli támogatást, amelyel, amelyel illették a jelentéstervezetben ezt a bizottságanyagot, amely különösen a magasan képzett munkaerő a versenyképességvétása szempontjából való Európában vonzását célozza. Elviekben minden olyan ajánlást jól fogadunk, amelyek világosabbá és egyszerűbbé tennék az eljárást, ez egy közös cél, azt hiszem, a bizottság osztja ezt is, úgyhogy megvizsgáljuk kedvező, még hozzá azt, hogy miképpen járulhatunk hozzá ehhez a célhoz. Ami a bérküszöböt illeti, itt is meg kell vizsgáljuk azokat a javaslatokat, amely nem mindig követelné meg ezt a küszöböt. Fontos, hogy átlátható legyen a rendszer, és a visszaélésekkel szemben is legyen elég garancia, de szívesen végig gondoljuk ezt. Örömmel látjuk azt, hogy a hogy a nemzeti rendszereket eltörölni jelentéstevő, ez a, jelent, a bizottság, bizottság szempontjából is fontos cél. Az egyes elem, egyetlen elem, ami számunkra problematikus, és amely kapcsolatban vannak aggájaink, az az, hogyan lehetne hatályt kiterjeszteni a menekdékesekre. Persze értjük a, a, ennek a hátterét, ennek a javaslatnak a hátterét, de Hát persze egy olyan opció, ami, ami mi is gondolkoztunk. A hatás tanulmányunkban a nemzetközi védelmet megnek a kezdeményekével együtt. Ám úgy döntöttünk, hogy nem teszünk be a javaslatba ezt az elemet, mert mindez még bonyolultabbá tenné jogi szempontból, és összekapcsolná az a menekültügyi akivel, amely jogi összefüggést bonyolultá tenni a dolgot, és problematikusá az alkalmazást. Persze politikai szempontból is érzékeny kérdés, ez lehetnek visszaélésekre kockázatok, hiszen lehet, hogy valaki azért kér menedéket, hogy kékkártyát kapjon például, ami a több más tagállamokban való alkalmazást illeti, a jelenlegi, tudják, hogy a jelenlegi egy rendszer reformja éppen az, hogy a, a szabálytalan másodlagos mozgásokat kiküszöbölje. Ennél fogva vannak fenntartásaink, de mint mondottam, szívesen megvizsgáljuk majd a társjogalkotókkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is feltettem magam az árnyakadók előadók listájára, és mondom, hogy valóban azok a kollégák, akik kifejezték aggájaikat a javaslattal szemben, figyelembe vették a kockázatokat, és persze belátják majd azt is, hogy milyen átfogó módon lehet illeszteni a többi javaslathoz mindet, és köszönöm az árnyék eladóknak a kemény munkát, amely egy közös cél meghatározását hiteles módon tette lehetővé a dokumentum révén, és köszönöm a kollégák hozzászólásáit. A egyetesek határideje február 15-12 óra. És köszönöm a részletes és kiváló vitát. Van egy hasonló 20-as napi rendi pontunk, prezentáció a bizottság részéről. A harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei és az IKT irányelv, a transfer irányelv. Azok, akik itt voltak az előző ciklusban, és eh, emlékeznek erre a két irányelvre. Nagyon érdekes látni azt, hogy mi történik ezekkel az eszközökkel, intézkedésekkel. Három éve fogadtuk el ezeket. Szeptember 30-án, illetve november 29-én eh, eh, tudtuk meg azt, hogy 20 eh, tagállam a ez szezonális munkások irányelvet nem ültette át teljes mértékben, 17 tagállam pedig az IKT irányelvet. Ez nem tűnik nagyon sikeresnek tehát. Úgyhogy az Európai Bizottság formális figyelemfelhívó levelet küldött a nem teljesítő országoknak. Ez eléggé lehangoló. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatta mind a két javaslatot. Meglátjuk, hogy mit tehetünk. Lóra, várjuk a beszámolót. Köszönöm szépen, elnök úr. A két dologról egy alap alatt beszélek, ami a két irányelvet illeti. Az IKT irányelv, tehát az áthelyezés keretében történő belépés és tartózkodás feltételei, illetve az idén jellegű munkavállalás. Nos, láthatják, hogy november 24-én felvetettük a szezonális idénymunkások témájával kapcsolatban 20 tagállamnak ezt a problémát, a végre nem hajtás, vagy csak részbeni végrehajtás problémáját, és formális figyelmeztető levelet küldtünk, illetve 2017. január 24-én az IKT irányelvvel kapcsolatban szintén figyelmeztető levelet küldtünk 17 tagállamnak. Vagy ezért, mert egyáltalán nem ö, ö, ültetik át a gyakorlatba, vagy csak részben ezt az irányelvet. Időközben további eh, figyelmeztetést, eh, vagy tájékoztatást kaptunk tagállamoktól, és amenny ezt eh, a köznyilvántartásban aktualizáljuk az információkat. Minket is aggaszt ez a helyzet, de ez sajnos nem kivételes helyzetről van szó. Számos irányelv esetében van késedelmes végrehajtás, nyilván ez nem elégíti ki a bizottságot sem, de együttműködünk, szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet és az európai jognak a megvalósulását. Ez azt jelenti, hogy ha nem kapunk ezektől a tagállamoktól választ, akkor természetesen indokolt véleményt küldünk nekik. Emellett azt gondolom, ahogy említettük a levélben is, amit eh, elküldtünk önöknek, hogy a legális bevándorlással kapcsolatos kontaktcsoporttal volt négy ülésünk. A jegyzőkönyveket megtalálják a nyilvántartásban, eh, ezeket elolvashatják. Emellett egy további kontaktcsoport lesz két hét múlva, február 13-án, eh, ahol további a végrehajtással kapcsolatos problémákat fogjuk felvetni. Aztán, ahogy mondtam, ez közinformáció, de ha tájékoztassak mindenkit arról, hogy milyen témákat vetünk föl. Például az irányelvek végrehajtása és a legnagyobb kihívások ezekkel kapcsolatban. Nyilván önöket sem lepi meg, hogy ugyanazon dolgokról van szó, amelyek a társjogalkotókat is foglalkoztatták. Például a szezonális munkavállalók irányelvével kapcsolatban elég sok vita volt azzal kapcsolatban, hogy mely ágazatokat lehet szezonális ágazatoknak tekinteni, mi a helyzet a lakhatással, a, hogyan lehet biztosítani, hogy megfelelő lakhatást biztosítsanak a szezonális munkavállalóknak, milyen dokumentumot kapnak, illetve mi a helyzet a hosszabbítással, és hogyan kell kalkulálni a tartózkodás időtartamát. Az IKT irányelvvel kapcsolatban, tehát a vállalaton belüli áthelyezéssel kapcsolatban a tagállamok területén kívüli vállalkozás meghatározása, aztán az ellentételezés, a fizetés meghatározása, az EU mobilitás helyzete. Ez az első olyan irányelv, amely ezzel a témával foglalkozik, tehát EU-n belüli mobilitással foglalkozik ezen a területen belül, úgyhogy ez újítás. Melyik tagállam az első tagállam, hogyha onnan a további állomások meghatározását kell elvégezni. Aztán említenem kell azt is, hogy ahhoz, hogy működjön a rendszer, előkészítettünk a tagállamokkal konzultálva egy gyakorlati segítségnyújtást a mm, határőröknek is, hogy segítsen, segítsük az ő munkájukat akkor, hogyha egy IKT mozgásra, belépésre kerül sor. Ami az IKT-kat illeti, ez fontos, hogy megemlítsük, hogy a mm, kék kártya irányelvvel kapcsolatos mobilitási vitákat tekintve sok tagállam, az hiszem 15 tagállam ami a rövid távú mobilitást eh, illeti a vállalaton belüli áthelyezés tekintetében úgy döntött, hogy tájékoztatást kér eh, a rövid távú IKT mozgásról, tehát 15 tagállam kérte azt, hogy szeretnének eh, tájékoztatást kapni erről az irányelvnek megfelelően. Ami a hosszú távú mobilitást illeti, itt van egy választási lehetőség, az egyszerűsített ért- értesítési rendszer eh, kibővítése és az új mm, kérvény benyújtása között csak néhány tagállam, azt hiszem öt tagállam mondta azt eddig, hogy az egyszerű eljárást, az értesítést eh, vál, szeretnék. A 14 a mm, kérvényt választotta, a többiről pedig nincs információ. Ez nagyon fontos pedig, fontos információ, hiszen ez összefügg a kék kártyával is. Kezdjük az átültetési intézkedések konformitásának vizsgálatát jövő héten, és természetesen mind a két irányelv végrehajtásának monitorizására is sor kerül az elkövetkezendő hetekben és a falu apról tájékoztatjuk a szakbizottságot. Köszönöm szépen, köszönöm Lóra, neked és csapatodnak a munkát. A tagállamokban az jogszabályok átültetése úgy látszik, hogy nem zöggelőmentes. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Ez annyira magától értetődő, ami történik. Úgyhogy még egyszer csak köszönetet tudok mondani az Európai Bizottságnak, hogy kitart a téma mellett, és a tagállamokat igyekszik jó útra terelni. Nincs a kérdés? Akkor szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a neked és a csapatodnak a legális bevándorlással kapcsolatos munkádért. Azt hiszem, hogy a csend mindent elmond, mindennél beszédesebb. Barbara Spinelli itt van, és az ő jelentében szeret, jelenlétében szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ami a szezonális vagy idénymunkásokat, illetve a tagállamok ragaszkodtak eh, ehhez de közben borzasztó dolgokra került sor Olaszországban, migránsokat támadtak meg, és felmerült, hogy nagyon fontos megvédeni az Európai Unióban a sebezhető, de elengedhetetlen munkaerőnek számító idény munkásokat. Ez egy nagyon alapvető jelentőségű jogszabály, aminek a végrehajtása itt kérdéses. köszönjük a munkádat és a végrehajtási intézkedéseket köszönjük szépen. És akkor rátérünk az utolsó kérdéskörre. Um, which is the multi-annual framework for the Euro az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2018-2022 közötti több éves keretéről van szó. És azt nézem, hogy Angelika Mlinár, az előadónk nincs itt, hogy valamelyik képviselőtárs esetleg átvennie a témát. Bárki, aki éppen úton van ide esetleg, akkor el kell halasztanunk ezt a napi rendi pontot? Okay, your, your, your amazingness is, uh, is noted, Mrs. Metz.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 akkor az elnökségre és a képviselőtársakra is várunk. Végül is várunk mindenkire. Ez nem igazán korrekt azokkal szemben, akik itt vannak. Mindjárt 6 óra van. Ja, mondjuk 6 órától lett volna ez a napi rendi pont, akkor rendben van. Checking who, who... This is official. Um, since I'm here... Most már hivatalos. Mivel itt vagyok, és olyan kérdéseket fogok feltenni, amelyeket valószínűleg a képviselőtársak úgy sem tudnak majd megválaszolni, és utána akkor esetleg feltenném most a kérdéseket, és akkor jegyzőkönyvbe bekerülnek. Hát ez értem az elképzelés, de a válasz nem koordinátor ön, tehát megfelelően helyesen kell cselekedni, ez emberek forgatják a szemüket. Felesküdött, mint koordinátor. Mindjárt belekezdek, hogy nehogy ilyesmire vetemedjen ön, bár én is nyilván együtt érzek a többi kollégával, akik a hasznos idejüket most itt töltik. És hát a munkatársak is. A képviselők és a munkatársak. Sajnálom, kollega. Nincs itt egy darab liberális esetleg? Liberális képviselő, mert egyet sem látok.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 Az alapjogi ügynökség igazgató tanácsának képviselője mindjárt itt lesz, az elnökség képviselője mindjárt itt lesz, és Mlinár asszony is már egy taxiban ül, tehát mindenki idefelé tart. Én csak elmondtam, hogy mit kezdenek ezzel az információval, az már az önök dolga. Oh, I know.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 Nagyon sajnálom. Okay, colleagues, let's make a start. Kedves kollégák, kezdjünk bele! És a kollégák, akik úton vannak, biztos vagyok benne, hogy hamarosan befutnak. El kell, hogy kezdjük. Szóval, nem, most csak a bevezetést mondom el. Tehát, az elnökség, a tanács elnöksége ismerteti az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2018-2022-es több éves keretét 2016. július 5-én az Európai Bizottság tett javaslatot egy tanácsi határozatra az ügynökség több éves működési kereteiről. Az Európai Parlament a 352-es szerződés cikk alapján kell, hogy jóvá hagyja a határozatot. Sears de Bono asszony van itt velünk, a FREMP. Valami szebb nevet adjanak neki, szörnyen hangzik. A FREMP munkacsoport elnöke a Máltai elnökség részéről ő fogja a tanácsi határozattervezetet bemutatni. Üdvözöljük, és egyébként pedig gratulálunk ahhoz, ahogyan a tanácsüléseket önök elnöklik, szervezik, levezénylik, nagyon nagy profizmusról tesz ezt tanúbizonyságot. Tessék, átadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt bizottsági kollégák. Mindennek előtt hadd mondja a köszönetet a tanács nevében azért, hogy a Málta elnökségnek lehetőséget adnak e jelentős javaslat bemutatására. Nagyon fontos ez az Európai Unió alapjogi ügynöksége, a FRA számára ahhoz, hogy alapvető fontosságú tevékenységét folytathassa a jövőben is. Ahogy az elnök úr már említette, ahhoz, hogy a tevékenységét elláthassa, több éves keretet fogad el a tanács öt évente. Enélkül a FRA nem végezhetne tevékenységet. A több éves keret meghatározza, hogy milyen témákban lép fel az ügynökség, a tanácsi rendelet, az ügynökséget létrehozó tanácsi rendelettel összhangban egyhangú döntést hozza a javaslatról a tanács, az Európai Parlament pedig jóvá hagyja ezt a 352-es cikk alapján. A több éves fra keretről szóló 2018-2022-re vonatkozó határozattervezetre a tanács időt szánt, és megfelelő eszmecserére került sor a FREMP munkacsoport keretében a szlovák elnökség már egy sor munkacsoportülést lebonyolított. A tanács részéről fontosnak tartjuk megállapítani, hogy a kettes cikk a legfontosabb ebben a határozat tervezetben, hiszen ez tartalmazza a tematikus tevékenységi területeket, és ez korlátozza a munkáját és a bűncselekmények áldozatai, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, egyen jogúság, információs társadalom, igazságügyi együttműködés, bűnügyekben, migráció, határőrizet, migránsok beilleszkedése, fajgyűlölet, intolerancia, gyermekjogok, integráció és szociális befogadás a romák vonatkozásában miután kimerítő vitát tartottunk a tanácsban, egyértelművé vált, hogy nincs egyhangú támogatottsága a tevékenységi lista további bővítésének. A koreperben és a tanácsban a megerősítésre került a munkacsoportban elért megállapodás, így az Európai Parlamentnek megküldtük december 19-én jóváhagyásra a dossziét. Ahogy korábban említettük, a tárgyalások nagy kihívást jelentettek, és a szlovák elnökség alatt bonyolították le azokat. Tamás Buska úr a szlovák elnökség részéről eljött ma velem, ezt nagy örömmel nyugtázom, szívesen válaszol majd kérdéseikre. Még egyszer köszönet az idejükért, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Köszönöm szépen, Szirte Bornó asszony, és rögtön az ernék előadókhoz fordulok. A egyiküknek eh, el kell majd mennie gyermek eh, felügyelet miatt. Metzola asszony fog nagy úr nevében az LPP e részéről felszólalni. Ővé a szó először, aztán Barbara Spinelli. Köszönöm, Klót, köszönöm, Angela. Nagyszerű, hogy ebben a munkacsoportban a kollégád lehetek. Nagy megtiszteltetés. Az is, hogy itt ülhetek most megvitatandó azokat a kérdéseket, amelyek a frakciónk számára nagyon fontosak. Nagy urat képviselem most itt, aki nem tudott eljönni ma, felolvasom az ő gondolatait, kedves kollégák, egyetértünk a tanács szövegével, és szeretnénk üdvözölni a további vitát ebben a témában. Azt szeretnénk eh, megkérdezni, hogy vajon a bizottság kidolgozik-e új javaslatot, hiszen az alapjogi ügynökségnek szükség lesz új keretre az év végéig, ami a bíróság együttműködést és a rendőrségi együttműködést illeti ügyekben, valamint az referé tevékenységének témájában, illetően azt javasoltuk, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata készítsen véleményt, arról van a lehetőség arra, hogy módosítsák az új tematikus területeket, csak az éves kereteken belül, vagy szükség van arra, hogy az alapító jogszabályt is módosítsák. Vannak aztán eljárásbeli konzekvenciái annak is, hogyha nem értünk egyet a tanácssal. Ezt is meg kell vitassuk, és hangsúlyozni kell azt a kérésünket, hogy az Európai Parlament jogi segítsen bennünket mindenben. Köszönöm szépen, Szociális Árnyék előadó Poszt. Köszönöm. az alapjogi ügynökség munkája létfontosságú a Libeszek szakbizottság számára. Jól látható az is mennyire fontos lesz jövő héten, amikor az EU kisebbségek és diszkrimináció témában főkutatásról fogunk beszélni. Az ügynökség, a romák feltáró vizsgálata rendkívül fontos, és a monitoring a integrációs politikák végrehajtásának monitoringja, a hatékonyság vizsgálata az EU és a tagállamok részéről szintén rendkívül fontos. A szocialista frakcióban úgy döntöttünk, hogy nem adunk, nem adjuk a tanácsi határozathoz a hozzájárulásunkat. Úgy gondoljuk, van még idő arra, erre, hiszen 2017 végén jár le a mandátum, úgyhogy meglátjuk, várjuk meg, hogy mi lesz. Köszönöm, Szorájá! a GUA árnyékiadója Barbara Spinelli parancsolj. Köszönöm, én fontosnak tartom, hogy a tanács a több éves keretbe, a 18-22-es keretbe két változtatás beillesztett a korábbi programhoz képest. Egyrészt azt, hogy a a romák helyzetét a társadalmi beilleszkedés szempontjából is vizsgálni kell, másrészt a büntetőjogi rendőrségi együttműködést is bevette a Lajstromba a parlamentet és ugye meghallgatják, úgy, mint korábban is. Az igazságügy és rendészeti együttműködés nagyon fontos az EU biztonsága szempontjából, terrorizmus, maffia elleni küzdelem, csalás elleni küzdelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a migránsok, menekültek jogaira, illetve a magánéletre, az állampolgárok adatainak védelmére is kihatással van. Nagyon fontos, hogy a, az ügynökség saját kezdeményezéséből ezt a témát tanulmányozhassa. Emlékeztetnék itt néhány olyan vonatkozásra, amelyek problémásak lehetnek. Az én frakcióm konkrétan nagyon fontosnak tartja az igazságügyi garanciák pontos meghatározását a rendészeti együttműködésben. Egy másik fontos szempont számunkra az, hogy mindig pontosan külön válaszuk a belbiztonság szempontjából a két kérdést, a terrorizmust egyfelől, a másfelől az Európai Unió feladatát, felelősségét a migránsokkal, menekültekkel szemben. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, uh, Barbara. Üdvözöljük a vendégünket, és uh, nyugodtan vegyen levegőt, és most uh, meghallgatjuk először az Európai Bizottságot, adunk egy kis időt az újonnan érkezetteknek. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem lenne jobb, eh, kérdezem, a jelentéstevőt meghallgatni először? Mert eh, úgy értettem az árnyék jelentéstevők részéről, hogy nem akarják megadni az, eh, az egyetértést, úgyhogy talán jobb lenne egy teljes képet kapni. Persze, persze, mondja az elnök, csak egy kis pila- egy pillanat időt akartam adni a jelentéstevőnek, de úgy látom, hogy kész, eh, Angelika, és eh, be tudja mutatni a jelentést, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a eh, bizottságnak is a munkáját, de elnézést, hogy késtem, késett a gépem, nem akarom hosszúra húzni, elnézést. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a bizottságnak a munkájáért, mindezonáltal eh, igazuk van, igaza van, amikor eh, egy kicsit szkeptikusak vagyunk, egy kicsit aggaszt, eh, vagy sajnálatosnak tartjuk az egyetértés hiányát, főleg ami az új együttműködési témákat illeti igazságszolgáltatás és rendőri együttműködés területén. Az Európai Bizottság javaslata ellenére döntött így a tanács, ez igazságszolgáltatási, igazságügyi és rendőri együttműködés szempontjából sajnálatos. Az Európai Unió jog, jogának része lett a rendőri és igazságügyi együttműködés, és ezért az ügynökség feladatkörébe tartozik ez. Kérdezem, hogy az Európai Unióban az alapvető jogok védelmét nem sérti -e meg ez. Ez a szakbizottság egyre inkább részt vesz az igazságügyi együttműködés és rendőri együttműködés kialakításában az alapjogi ügynökség véleménye és támogatása fontosabb, mint korábban bármikor, hogy olyan jogszabályokat akarunk hozni, amelyeknek a biztonsági és alapjogi aspektusa kiegyensúlyozott. Remélem, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vita a több éves keret természetével kapcsolatos vitát is generál. Eh, az ügynökségnek a saját többéves problémájáról magának kellene döntenie. Eh, várom a vitát az árnyék jelentéstevőkkel, és a eh, bizottság következtetés levonása gyakorlatilag korrekt elnök. Én elhiszem, hogy közlekedési nehézségek merültek fel, mert az én repülőm is késett. Tavaly egyébként, teg, múlt héten egyébként ugyanazon a képen ültünk Bécsből, és az is késett. Mindegy, ez egy hosszú sztori. Meghallgattuk a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket, és akkor várjuk a választ a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én értem a jelentéstevő álláspontját, az Európai Bizottság javaslata, amit júliusban benyújtottunk, abban azt javasoltuk, hogy a rendőri eh, együttműködés és az igazságügyi együttműködés folytatódjon. Ez egy nagyon fontos az alapjogok szempontjából, és ezen témákkal kapcsolatban az egyértelmű adatállomány nagyon fontos. A tagállamok közötti biztonsági együttműködés keretében az alapjogok kérdése alapvető jelentőségű. A gyermekek a büntető eljárásokban, az információ átadása, PNR adatok és egyéb területeken már folyik a munka, és ezt nagyra értekeljük. Igen, azt javasoltuk, ezt javasoltuk júliusban. Azt gondoljuk, hogy ez most már a az alapjogi ügynökség tevékenységének része kellene, hogy legyen a következő időszakban. Ahogy az elnökség is említette, hosszadalmas viták voltak a munkacsoportban, és a tagállamoknak nem sikerült megegyezniük ebben a pontban. Még egyszer értjük a jelentéstevő álláspontját. A legfontosabb eh, aggodalmunk azonban az, hogy az ügynökségnek egy 2018-ra egy több éves keretprogramra van szüksége ahhoz, hogy működni tudjon. Ez a legfontosabb aggodalmunk. Úgy tűnhet, hogy van még időnk, de ne felejtsék el, hogy ez az 3-5-2-es cikknek megfelelő eljárás, és egyes tagállamoknak konzultálniuk kell a tagállamokkal is, és az Egyesült Királyságnak ez például 10 hónapjába került, ezt ne felejtsük el. Úgyhogy azt gondolom, hogy pragmatikusnak kellene lenni a bizottság hajlandó folytatni az eszmecserét és segíteni. Ez világos volt és őszinte, mondta az el, mondja az elnök. Megadnám a szót majd az elnökségnek, hogy levonja a következtetéseket, de Angelától is kérdezem, hogy szeretne reagálni. Tudatában vagyunk a problémáknak, a korlátozásoknak, és tudjuk, hogy ez ügynökségnek szüksége van a több éves programra 2018-ra. Ezt nem akarjuk blokkolni, de azt is meg kell érteniük, hogy mi politikai intézmény vagyunk, politikát akarunk alakítani, akarjuk a politikát, és a rendőri együttműködés és az igazságügy együttműködés büntetőjog területen ezt be kell venni mindenképpen. Az árnyék jelentéstevőkkel ezt még megbeszélem, és hogyha többség van, akkor folytathatjuk. Jó, ez egy világos álláspont, mondja az elnök a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők részéről de nyilván a bizottság is világosan fogalmazott. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Visszadom a szót az elnökségnek. Nem? Nem, nem kívánja. Jó. Akkor, kedves kollégák, köszönjük szépen ezeket a világos álláspontokat. Meglátjuk, hogy mire jutunk innen. Köszönjük, hogy jelen voltak. Köszönjük a munkatársaknak. Egy újabb nehéz nap van mögöttünk.